Uh, mindenkit szeretettel üdvözlök. Azt hiszem, hogy a legfontosabbak itt vannak uh, azok, akik a szakmai képesítések elismerésével kapcsolatban uh, szakemberek. Nos, mindenkit szeretettel üdvözlök a második ülésünkön ezen a héten. Tegnap már bejelentettem a bejelenteni valókat, 10 órakor beszélek majd a koordinátorok legfontosabb döntéseiről, amikor az emberek eljönnek a szavazásra. Tehát akkor most kezdjük is. Egy fontos eszmecserével, McClarkin jelentéstevő asszonynal, amely saját kezdeményezésű jelentés, akinek saját kezdeményezésű jelentését tárgyaljuk a szakmai képviselések elismerésére szóló irányelv végrehajtásával kapcsolatban. Üdvözlöm az a jelentéstevőt, meg asszonyt, és köszönjük a munkadokumentumot is, amely nagyon értékes, ez, ennek alapján elkezdhetjük a munkát, sőt elvihetjük magunkkal a nyaralásra is ezt a dokumentumot. Az árnyék jelentéstevők Venyó asszony és Kreutzmann és Türmen és tehát a Filidis kollégák itt vannak, egy kolléga pedig nincs itt, aki ezzel kapcsolatos. Aztán Jürgen Zsicsert is üdvözlöm, aki ott rejtőzik valahol, a DG Mart, tehát a, Mart, a piaci főigazgatóság számára is nagyon fontos ez a dokumentum, épp ezért együttműködött a bizottság tagjaival. Aztán volt egy munkacsoport is, aki ezzel az anyaggal kapcsolatban gondolkodott a politika reformról, és Vernyó asszony például a jelentéstevővel és másokkal nagyon aktív részvevő volt ebben, tehát vannak olyan kollégák, akik elkötelezték magukat emellett a téma mellett. Épp ezért nagyon örülök, hogy első eszmecserénket megtarthatjuk, és ezért McClarkin asszonyt megkérem, hogy tartsa meg a bevezetőt. Köszönöm szépen. Hát korán kezdtük, még csak múlt héten kezdtük el a munkát ezzel kapcsolatban, és aztán jövő héten már nyaralni megyünk. No de azért összeállítottam egy munkadokumentumot, a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv végrehajtását, illetve az a Reflection Group, tehát ez a munkacsoport és a bizottság is elgondolkodott ezen, és aztán volt egy nyilvános konzultáció, amelyet az év korábbi szakaszában végeztünk el, és ennek az eredményeit is összefoglalták. Ezzel még nem foglalkoztunk a munkadokumentummal, mert ugye a határidők szorítottak, és mint mondtam, ez egy kezdeti dokumentum, majd a kéz értékelő dokumentummal később foglalkozunk, amikor a végső jelentést megfogalmazzuk. Nos, mindesetre a munkadokumentummal kapcsolatban a, a különböző szakértői csoportokkal is konzultattunk, mint például a szakmai kártya és az IMI rendszerrel kapcsolatban, amely az belső piaci információs rendszer, és a tagállamok és a bizottság mind hozzájárultak ehhez a munkához, és meghívtak bennünket a különböző ülésekre. Eznek kapcsán sikerült megértenünk a különböző javaslatok mögötti gondolatokat. Köszönjük minden érdekelt félnek ezt, és várom a munkát az, az árnyék jelentéstevővel azért, hogy hatékonyát tegyük ezt a munkát. Mindenesetre a dokumentummal szerettük volna a jelenlegi helyzetet áttekinteni, és prioritás területeket is kijelölni. Én az árnyék jelentéstevőknek a munkáját nagyon várom, és a dokumentumban magában is már feltettem kérdéseket, amelyekre válaszokat várok tőlük. Mint ahogy a bevezetőben is mondtam, hogyha valaki munkát akar egy másik tagállamban vállalni az egységes piac keretében belül eh, a 2000, erre a 2005-ös szabályok eh, érvényesek, és pedig a különböző szakmai képesítéseknek az elismerését illetően. Mindenesetre szeretnénk a, professzor, a szakmai mobilitást növelni azért, hogy eh, rugalmas piac, piac legyen, és hogy mindegyik tagállamban ugyanolyan eljárások legyenek, és és nagy minőségű, magas minőségű körülményeket biztosítani. Ezen kívül ezeket a célkitűzéseket, mint ahogy láttuk a konzultáció során is, ahol 371 választ kaptunk, ezt mutatták. Itt az állampolgárok, szakmai szervezetek és mások adtak válaszokat, és azt mondták, hogy a szakmai képesítések elismerése az pragmatikus volt, és Ugyanakkor vannak olyan rendelkezések, amelyeknek megváltoztatását kérik a tagállamok. Ezen kívül majdnem ezer hatóság és négyezer szakmai szervezet azt mondta a 2005-ös irányelv végrehajtását illetően, hogy nagyon kemény munkát jelentett, és ugyanis nem tudták eljuttatni az információt a megfelelő hatóságoknak. A Szolvit is azt mutatta, hogy az elismerések, a szakmai képesítések elismerése eléggé lassan ment, és 20% az eseteknek a szakmai képviselések elismerésével kapcsolatos volt. Gyakran a nem lehetett látni, hogy melyik szakhatósághoz kell fordulni, hogy milyen fajta dokumentumokra van szükség, és nagyon gyakran ez volt az oka az elismerés visszautasításának tehát tulajdonképpen bízni kellene a meglévő rendszerben. A tagállamok azt amiatt panaszkodtak, hogy nem volt elegendő információ, nem osztották meg az információt, és az átláthatóság sem volt biztosítva. Nagyon fontos, hogy arra törekedjünk, hogy a bizalmat erősítsük. Épp ezért e, meg kell vizsgálni, hogy ezek az egységes, egyablakos ügyintézési pontok e, sikerrel tudják ezt a problémát megoldani. E, ezeknek ugyanis az ügyfeleket kellene segíteni. A bizottság rámutatott, hogy az ilyen online hozzáférési pontok nagyon fontos, eh, hogy tudják az ügyfelek, hogy milyen dokumentumokra van szükség, melyik eh, hatósághoz kell eh, fogla, fordulni. Ezen kívül online ügyintézés meg felgyorsítaná a dolgokat. A 2005, ös irányelv bizonyos aspektusait moderniz, modernizálni kell, és a megfelelő szakmai testületekkel való konzultáció eredményeként kell ezt tenni. Felmerül a kérdés, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megfelelőek figyelnek-e erre. A parlamentnek is megfelelő áttekintést kell biztosítani a különböző döntéseket illetően bizonyos területeket is áttekintettük, mint például a szakmai kártyát. Vannak ezzel kapcsolatban kísérleti projektek, például az Európai Mérnöki Társasággal kapcsolatban, például az ENCS, tehát a mérnöki kártya és a többi ezzel kapcsolatban. Ugyanis a bizottság úgy látja, hogy az átláthatóságát növelni egy ilyen szakmai kártya, és a mobilitás segíteni a, ennek a projektnek az eredményeit az év későbbi részében az egységes piaci fórumon fogjuk ismertetni. Mindenesetre fontos, hogy tudjuk a, a költségeket, a megbízhatóságot a szakmai kártyával kapcsolatban. Épp ezért tudni kell, hogy ennek milyen hozzáadott élet, értéke lehet. Úgy tűnik, hogy ennek önkéntesnek kell lenni, e, mind a szakmai képviselőnek, mind a hatóság számára, és rugalmasságot kell biztosítani a, a végrehajtást illetően több kérdés is felmerül, mint ahogy mondtuk, tehát mi lesz ennek a kártyának a hozzáadott értéke, mennyibe kerül, milyen információ legyen rajta, hogy lehet eh, adó, eh, adatokkal való visszaélés ellen megvédeni. Legfontosabb ugyanakkor, hogy hogy tudunk olyan információs technológiai rendszert létrehozni, amely aktiválja ezt a kártyát tehát ezen úttörő, ezek kísérleti projektek keretében kell ezeket majd megvizsgálni. Épp ezért várni szeretnék addig, amíg ezeket meg nem kapom. Az informá- a belső piaci információs rendszer, az IMI számára nagyon fontosak mindezek a kérdések. Az irányelvnek a felülvizsgálata az IMI rendszer kiterjesztésével is kell, hogy foglalkozzon, hogy a megfelelő hatóságok információt cserélhessenek, és ezen kívül a, azon információ cserélése, amely a szakmai, amely a szakmai kötelezettségek súlyos megszegése esetén közli az információkat. Mindez a az állampolgárok egészségét és biztonságát is biztosítaná, és a bizalmat erősíteni ebben a rendszerben. Aztán a részleges hozzá, hozzáférés kérdése is fontos, ahogy a bizottság látja. Úgy tűnik, hogy nincsenek olyan illetékes hatóságok, amelyek ezt a fogalmat szeretnék így bevezetni egy felülvizsgált irányelvbe. Ezt tehát gondosabban meg kell vizsgálni. 2005-ben bevezették a az időleges, ideiglenes mobilitást, amely rövid szárma szólt. Ez lehetővé teszi a szakembereknek, hogy eh, tagállamban dolgozzanak, eh, anélkül, hogy ezen a bonyolult rendszeren kelljen keresztül menni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ez ne vezessen arra, hogy az emberek válogathassanak, hogy hol kedvezőbb számára, számukra a helyzet. Tehát következetesen kell alkalmazni az irányelvnek az előírásait, tehát hogy hol, mennyi időre és hogyan fog valaki szolgáltatásokat nyújtani. Végül pedig a nyelvek problémája is nagyon vitatott, és nem tudjuk még, hogy hogyan tudja az irányelv biztosítani, hogy megfelelő nyelvismerettel rendelkezzenek ezek a szakemberek, különösen akik az egészségügyben és a biztonsági területeken dolgoznak. És az irányelv nem mutat rá világosan arra, hogy milyen fajta intézkedéseket kell hozni a tagállamoknak, hogy ellenőrizzék a szakembereknek a nyelvtudását egyenként kell ezeket talán megvizsgálni, ez biztosítja azt, hogy a megfelelő körülményeket biztosítják. Tehát épp ezért új elemeket kell bevezetni az irányelvbe és a nyelvvizsgáknak arányosaknak kell lennie, és nem szabad, hogy akadályozza a mobilitást, és jogilag világosnak kell lenni vannak olyan konkrét területek, amelyeket hosszasan lehetne itt taglalni, de azt hiszem, hogy rámutattam a legfontosabb területekre, amelyeket a bizottság kijelölt. Találkoztam az árnyék jelentéstévekkel is, és szeretném megkérni a képviselőket is, hogy a véleményüket közöljék velem. A jelentés benyújtásának határideje július 7-e, aztán augusztus 30-án fogjuk megvitatni, de ezt még nem eh, erősítettük meg. Aztán lesz egy videokonferencia szeptember 19-án a nemzeti parlamentekkel, és október 17-én szavazunk bizottságban róla. Tehát összefoglalva, nagyon fontos a szakmai képesítésetek áttekintése, és valós megoldásokat kell találnunk, meghallgatni a szakembereket azért, hogy jobb mobilitást biztosíthassunk nekik. Ezen kívül a szolgáltatások minőségét és a fogyasztók védelmét és a betegeknek a biztonságát biztosítani kell és akkor most köszönöm a figyelmet, és megnyitom a vitát. Good, well, thank you, thank you very much. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó bemutatást, és hogy felhívta a figyelmünket a lényegi pontokra, melyeket meg kell gondolnunk, és köszönöm a munkanyag elkészítését. When we plan to, uh, to have a look at your draft report, um, Uh, so that will be available in all the languages by then, obviously. Uh, augusztus 30-ára uh, minden nyelvre elkészül a fordítás. Akkor most Livi asszonynal kezdjük az árnyék jelentéstevők hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem csak udvariasságból köszönöm meg, McLarkin asszonynak a kiváló munkáját. Ez a munkaanyag valóban nagyon világos, és a helyes kérdéseket teszi fel. A szakmai képesítések kérdése nagyon fontos az európai projekt szempontjából és a belső piac megfelelő működése szempontjából. Mario Monti professzor úr a munkájában hangsúlyozta annak fontosságát, hogy automatikusan el kell ismerni a képesítéseket, ugyanakkor növelni kell a diplomák elfogadását és transzparenciáját, ezért fontos az európai ö, diplomák és képesítések ö, elismerési rendszere. Az Euró- állampolgárok Európája ö, projekt megvalósításának egyik akadálya a képesítések megfelelő elismerése. És a állampolgárok éppen ezért nem látják teljesen világosan az előnyöket. Meg kell vizsgálnunk tehát ma, ezeket a javaslatokat. Tudni kell, hogy a szakmai képesítések elfogadása a 12 mozgató rugója lehet az európai építkezésnek, tehát a 12 fontos kérdés egyikeként határozták ezt meg. Ez tehát a bizottság szándéka is. Több Sokféle szempontból is kell vizsgálnunk a kérdést, természetesen a szakemberek szempontjából, akiket elsősorban érint ez, és akik szeretnének élni a mozgás szabadságával, hogy más tagállamban is gyakorolhassák a tevékenységüket. Az illetékes hatóságok szemszögéből is meg kell ezt vizsgálniuk, akiknek a feladata a döntések meghozatala, a képesítések elismerése, de a felhasználó, az állampolgár, a szolgáltatás igénybevevője szempontjából is meg kell vizsgálnunk a kérdést. Véleményem szerint a következő elveket kell szem előtt tartanunk munkánk során. <clears throat> Amikor arról van szó, hogy milyen módon lehet ezt felülvizsgálni, ezt az irányelvet, a szakmai mobilitást növelni kell, meg kell találni ennek a megfelelő eszközeit, le kell bontani az akadályokat, a működési zavarokat meg kell szüntetni, egyszerűsítésre, hatékonyság növelésére van szükség a szakmai képesítések elismerésében, és nagyobb biztonságot kell adni a fogyasztók és főleg a betegek számára, hiszen konkrétan az egészségügyi szektor jelent itt problémát. Ezek azok a vezérelvek, amelyeknek irányítania kell a munkánkat. Ami a szakembereket illeti, nyilvánvalóan, hogy számukra nagyon fontos a folyamat egyszerűsítése, tehát hogyha más tagállamban szeretnének tevékenységüket, szeretnék tevékenységüket folytatni, akkor hosszú, költséges, administratív eljárással kell szembenézniük, érthetetlen, fölösleges késedelmekkel, költségekkel, olyan rendszert kell tehát felállítani, ami arányos. Természetesen meg kell találni a megfelelő garanciákat, megfelelő egyensúlyt kell teremteni a mozgás és a szolgáltatás nyújtás szabadsága és a biztonság között. Az egyszerűsítés kérdése azért is felmerül, ahogy a jelentéstevő asszony elmondta, hogy több mint 800 kategóriába több mint 4600 szabályozott szakma van. Nyilván érdemes lenne ezeknek a szabályozott szakmáknak a számát csökkenteni. Vitathatatlan, hogy ezt egyszerűsíteni kell. Növelni kell tehát a szakmai mobilitást. Egyes szakmák esetében a, a szakképzést is felül kell vizsgálni. Egyes szakmák esetében a szakmai gyakorlat a kapcsolatos előírások, illetve a szakmai képesítéssel, képzéssel kapcsolatos előírások eléggé elavultak már, ezek több évtizedesek. Több reformra került sor az oktatási képzési rendszerben, több tagállamban is. És nyilván itt az ideje, hogy felülvizsgálják, aktualizálják a képesítéssel kapcsolatos követelményeket egyes szakmák esetében. Felmerül még a kérdés <clears throat> a, szakmai, a, a szakmai továbbképzés kérdése, amely bizonyos szakmák esetében elengedhetetlen hogyan lehet ezt figyelembe venni ebben a jogszabályban. És most pedig néhány eszközt említenék, amelyről szintén beszélt a jelentéstevő. Például az IMI is ilyen, a belső piac információs rendszer. Azt hiszem, hogy ez elég jól működik. Elég gyorsan ö, megoldja azokat az eseteket, amelyek elé kerülnek. Nyilván ezt tovább kell erősíteni, megfelelő operatív pénzügyi humán erőforrásokkal el kell látni. A proaktivitását növelni kell a tájékoztatás terén. Ugyanakkor mégis úgy véljük, hogy nagyon megfelelő ez az információs rendszer, a, az előrejelző rendszer is, amelyről a jelentéstevő beszélt, érdemes lenne egy előrejelző rendszer felállításáról gondolkodni. Erről szó volt a szolgáltatási irányelv esetében, különösen az egészségügyi szakmáknál lehet ez fontos, ezt többen hangsúlyozták, hiszen védeni kell a fogyasztók egészségét és biztonságát. Végül pedig a szakmai kártyáról szólnék néhány szót. Ö, osztom azokat az aggodalmakat, amelyek ezzel, ezzel kapcsolatban felmerültek. Számos kérdés merül fel a megbízhatósággal, a költségekkel, kapcsolatban, hogy ez egy ilyen szakmai kártya valóban ö, valamilyen haszonnal, plusz haszonnal jár-e. Figyelembe kell venni a kísérleti projektek tapasztalatát ezzel kapcsolatban. Hajlamos vagyok arra gondolni, azt gondolni, hogy több szakmában már előre haladtak, készek arra, hogy ezt használják, hogy egy ilyen európai szakmai kártyát, európai szakmai útlevelet használjanak. És számos olyan kérdés, amit itt jogosan felvetünk, számos szakma már maga önkéntes módon megoldotta, vagy dolgozik azon és ők maguk is igyekeznek megvalósítani ezt a szabadságot, a mozgásnak ezt a szabadságát, és itt arra kell, azon kell dolgozni, hogy megtámogassuk őket egy megfelelő rendszerrel, és hogy ez állandóan ezt aktualizálni, frissíteni lehessen. De azért felmerül bennem a kérdés, hogy kell-e valamilyen eszköz, például mágneskártya, valamilyen hordozóeszköz, hogy ez hogy nézzen ki. Tehát a valóságban hogyan valósuljon ez meg. Az én frakcióm mindenképpen ezt szeretné támogatni, hiszen az állampolgárok Európája így módon tud kézzelfoghatóan megvalósulni, ez szemmel látható előrelépés, jelzés az állampolgárok felé, ez egy olyan előny, konkrét előny, amelyet állampolgárainknak kínálhatunk, ez a szabadság, mozgás szabadsága. De persze nagyon jól tudom, hogy megfelelő garanciákra is szükség van, de bizonyos szakmák készen állnak erre, ennek a megvalósítására nem szeretném, hogy azok a jogos kérdések, amelyeket felvetünk, végül ö, akadályaivá válnának a rendszernek, és hogy mi akadályoznánk e, ennek a gondolatnak a megvalósítását, megvalósulását, amelyben itt nagyon sokan hiszünk. Jelentéstevő asszonynak ismét szeretném ö, megköszönni az anyag elkészítését, és hogy a helyes kérdéseket tette fel, és kíváncsian várom a többi árnyék jelentéstevő véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Vernyó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni én is meg Clarkin kollégának ezt a jó munkát, a jó kérdéseket, Nekünk is vannak ezzel az anyaggal kapcsolatban kérdéseink, és azt hiszem, hogy mindegyik frakciónak összetartanak a nézetei ezzel az anyaggal kapcsolatban. Francia kolléganőm egy tökéletes rendszerről beszél, de hát az ilyen rendszer nem létezik, különösen egy ilyen anyagban, amely nagyon fontossága ennek a parlamenti időszaknak és Európa jövőjének is. Tehát nagyon összetett ez a kérdés, és nagyon sok kérdésünk van még, és ma ezeket nem is fogjuk tudni megoldani, még augusztus végén sem a módosítók utaján. Minden esetre, tehát ez egy kulcsfontossági dokumentum, és beszélt a, a kolléganő arról, hogy melyek a szabályozott és melyek a nem szabályozott szakmák, és 20%-ról beszélt, tehát a Solvit-ban benyújtott ügyek számáról, tehát a panaszok számáról, tehát épp ezért a szakmai elismeréseknek a, a kérdése még hosszú utat igényel. Le kell, hogy legyen egy minimális mobilitása a szakmai képviselőknek, hiszen a vállalatok versenyképessége szempontjából nagyon fontos, és ez egy, egy nagyon fontos kérdés, és a belső piacnak egy a második pillérébe tartozó fontos kérdés és ugyanakkor az állampolgárok számára is fontos. Több év óta már azt mondják az állampolgárok, hogy több és jobb Európát akarnak Hogyha ezt nem tudjuk megtenni, tehát hogy több és jobb Európát eh, eh, hozzunk létre, amelynek nyilván megvannak a költségei, de ez a jövőbe való befektetés. Eh, és hogyha ez nem sikerül, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban fontos 20-25 évre kijelöljük az utat, akkor nagyon fontos európai építkezési pontot veszítünk el, és ne lepődjünk meg néhány év múlva, hogyha a szavazatok azt jelzik majd, hogy nemet mondanak Európára, és kevesebb Európát akarnak. Épp ezért szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozott. Én ehhez az anyaghoz úgy kerültem, eh, hogy a határokon átnyúló orvosi ellátásról beszéltünk. És Dali úrnak is mondtam, hogy eh, ambiciózusnak kell lenni az olyan kérdésekkel kapcsolatban, amely a mobilitással foglalkozik, akár a szakembereké, akár másat. És ez nem történt meg együtt. Épp ezért szeretném megköszönni a bizottságnak és a képviselőnek, aki itt van ma, hogy ezt a, felvetette ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy mindannyiunknak, a bizottságnak, a, tan- a tanácsnak és a parlamentnek ambiciózusan, realistán kell lépéseket tenni azért, hogy egyszerűsítsük, az adminisztrációt hatékonyabbá tegyük, és nagyobb legyen az át, átláthatóság. Erre pedig szükség van, az előzőben mindenki együtt egyetért, azért, mert szükség van a szakembereknek, a fogyasztóknak, a betegeknek és a többi a biztonságra, és egész Európának is szüksége van erre. Én néhány fontos kérdést jeleztem ki, ahol meg kell vitatni a kérdéseket, és megint köszönöm McClarkin asszonynak, hogy ilyen nyitott szellemben és állandó rendelkezésre állóan tárgyal velünk. Nos, a kérdések szerintem a minimális követelmények, tehát a képzési minimális követelményeket illetően nagyon fontos, hogy a tagállamok kötelezzék magukat hogy folytatólagosan és elmélyültebben foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, azért, hogy együtt meghatározzák azt a minimális képzési követelményrendszert, amire szükség van. Ugyanakkor az tartó képzés is fontos. Azért, hogyha az ember külföldön akar dolgozni, ahhoz nyilvánvalóan nyelvi tudásra is szükség van. És hangsúlyozom a szakmai tapasztalatokat, ugyanis van már mobilitás, még akkor is, hogyha nem elmélyült, élethosszig tartó képzésről alapján történik ki, mégiscsak vannak olyanok, amelyek már léteznek, és amelyeknek tantervje van, és ezeknek például a bolonyai folyamat keretében való értékelése nagyon fontos, ugyanis egyelőre látjuk, hogy nem eléggé világos ez a 28. európai rendszer, amely a nemzeti rendszerekhez hozzáadódna. Hát be kell vallanom, hogy ez egy nagyon bonyolult rendszer, és meg kell vitatnunk, hogy melyen irányba kell ellépnünk, mert nem mindenki ért egyet. Aztán, amikor a harmonizációról beszélünk, a képzés harmonizációjáról, akkor a, a részleges hozzáférésről is kell beszélni. Tehát amikor bizonyos rövidebb időre szolgáltat valaki Európa különböző országaiban, akkor nagyon kell figyelni, mert nagyon összetett a dolog, mert ez a részleges hozzáférés, ez jelentheti a piacnak a széttagoltságának a növelését is amikor Monti professzorra utalta, akkor igaza volt a kollégának, a, viselkedési kódexek nagyon fontosak. Nagyon komolyan kell megvizsgálni a helyzetet. Nyilvánvalóan a jelenlegi rendszert ki kell terjeszteni és tökéletesebbé tenni a riasztási rendszer is nagyon fontos, és ezt is lehet még fejleszteni. És akkor gyorsan áttekintem még, mert telik az idő, és sok téma van. Közös platform. Megint csak harmonizáció gondolatában. Ez a közös platform a 2005-ös irányelv 5-ös cikke alapján egy elmélyült egyetértést igényel a tagállamok között a szakképesítések elismeretét illetően. Ez már létezik, de szükség van egy közös platformra, mert ez jelenleg nem működik európai szinten. Aztán van egy nagyon fontos kérdés a legfontosabb eszköz a szakmai mobilitásra, hogyha a biztonságot, az átláthatóságot, egyszerűsítést biztosítani akarjuk, akkor ez a szakmai kártyának a kérdése. Először ennek önkéntesnek kellene lenni, de ennek az eszköznek Európa szintjén nagyon magas hozzáadott értéke van. Vannak már kísérleti projektek, eh, ahol ezek, eh, ahol működik például az orvosi szakmában, akkor a mérnöki szakmákban. Tehát eh, még ugyan nem dolgoztak ki teljesen, de már elindították. Nyilvánvalóan a nemzeti illetékes hatásoknak, hatóságoknak együtt kell működni, aztán mindegyik szakmának a szakembereinek, és meg kell beszélni, hogy mikor vezetik be ezt a kártyát, hogyan lehet aktualizálni, aktiválni ezt a kártyát, és a többi. Aztán meg Clarkin kolléga beszélt arról, hogy milyen fajta kártya legyen ez, papír, vagy elektronikus, vagy plastik, stb. stb. A lényeg az, hogy, hogy biztonságos legyen, ehhez pedig az elektronikus rendszer a legfontosabb. Ez felveti persze a költségek kérdését is, és beszélt erről a jelentéstevő is. Amikor beszélünk erről a az állampolgárokkal, és elsősorban a fiatalokkal, akik tudják, hogy a szakmai jövőjük a mobilitástól függ, és ahhoz, hogy külföldön dolgozhassanak, ahhoz útlevél szükséges, akkor azt mondják, hogy jaj, hát nagyon jó lenne egy ilyen fajta kártya, épp ezért kell a 18-20-30 évesekre gondolni, akik a szakmai karrierjük nagy részét külföldön fogják eltölteni. Tehát ez épp olyan fontos, mint az oktatás mindegyik tagállamban, és Franciaország itt késlekedik, vagy Belgium késlekedik. Tehát ez egy szociális befektetés, nagyon fontos befektetés, épp ezért már a kezdetektől tudni kell, hogy milyen, mit jelent, milyen költségeket jelent ez, szakmánként meg kell vonni az, a mérlegeket, és 15-20 évre megállapítani a költségeket. Ne tévesszük meg magunkat, egy nehéz úton ír, indulunk, nyilván nem csak rózsák, hanem tüskék is vannak rajta, de valóban a célokat ki kell tűzni, azt, hogy mennyi idő kell ezen célkitűzések eléréséhez, és értékeléseket kell megvonni és épp ezért európai elképzelésnek kell lenni a piacról, az állampolgárokról és a, a szakemberekről. És mindezeknek harmóniában kell lenni, és csak akkor sikerül ez, hogyha a bizottságnak az ambíciója, akik harmonikusan akarnak velünk együtt dolgozni, és ez ritka, ezért megköszönjük nekük, akkor sikerül parlamenti képviselői munkánkat elérni, és és nem a bíróság fog akkor a törvényekről gondoskodni. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a vizionárius hozzászólást. A bizottság nagyon szívesen együtt működik, úgy látom, a szakbizottsággal, és mi is nagyon szívesen együttműködünk a francia kollégákkal. Nagyon bőkezű voltam az időkkel, az időkiosztással eddig, mert gondoltam, hogy fontos, hogy alaposan megvitassuk ezt a kérdést, de tízkor majd szavaznunk kell. Kreutzmann úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy korábban nem tudtam eljönni egészségügyi okok miatt. Köszönöm szépen ezt a munkaanyagot. Azt hiszem, hogy ez kiváló alapot jelent a vitához és a konzultációs folyamathoz. Több prioritást olvashatunk ebben, amelyel teljes mértékben egyet egyetértünk. Nagyon fontos például az egyszerűsítés. A ö, folyamatokat valóban egyszerűsíteni kell, az konzultáció eredményei ezt teljesen világosan mutatják. Meg kell, megfelelően fel kell mérni a bejelentési rendszer megfelelőségét, meg kell vizsgálni hogy ezt a nyilatkozattételt online vagy e-mail révén is meg lehessen tenni. Semmi értelme annak, hogy a regionális hatóságok külön nyilatkozatot kérhessenek. Ez túlságosan bonyolul, bonyolítja a rendszert, és akadályozza a mobilitást. Másodszor megoldást kell találni a nem szabályozott tagállamokból a szabályozott tagállamokba való mobilitás, tehát a, a, olyan szakmák esetében, amelyek egyes országokban nem szabályozottak, más tagállamokban pedig igen. Minden esetben meg beszélhetünk a két-három éves szakmai tapasztalat bizonyításának szükségességéről, kivéve ö, olyan területeket, például az egészségügy, ahol még fontosabb a fogyasztók védelme. A kompenzációs ö, intézkedésekről is beszélni kell, hogy ezek ne legyenek aránytalanok, ahogy ezt a, az Európai Bíróság joggyakorlata is mutatja. Nagy különbségek vannak az egyes tagállamok között a kompenzációs intézkedéseket illetően. Irányelveket érdemes lenne ezzel kapcsolatban meghatározni. A részleges hozzáférés nem megoldás bizonyos szakmák esetében, például ahol az egészségügyről van szó. Az orvosi egészségügyi szakmák esetében egy minimális szakmai képzési követelményre van szükség, ez teljesen jogos. Bizonyos óraszámot igazolni kell, bizonyos modulokat, tantárgyakat igazolni kell. Ezeket a minimális képzési követelményeket rendszeresen frissíteni kell. Ezt nagyon hasznosnak tartjuk. Ezen kívül annak érdekében, hogy a hatóságok, a fogyasztók és a, a szakemberek bízzanak a, a rendszerben, nagyobb transzparenciára és jobb kommunikációra van szükség a tantervek terén. Az IMI rendszer használatának kötelez, használatát kötelezővé kell tenni, és a riasztási rendszert is kötelezővé kell tenni, tehát hogyha valakit valamelyik tagállamban szakcionálnak, akkor riasztásra van szükség. A jelenlegi jogszabályok értelmében ilyen riasztás nem lehetséges. A szakmai kártya kérdése is fontos ebben a jelentésben. Támogatjuk ezt a kártyát, amennyiben ez valóban jelent ö, hozzáadott értéket. Hogyha ö, nem sikerül úgy megvalósítani, akkor nem szabad bevezetni. Példa, ez a szakmáktól is függhet. Például a mérnökök esetében úgy tűnik, hogy ö, pozitív ennek a használata. Hatástanulmányt kell ö, ö, készíteni költséghatékonyság elemzést, hogy valóban szükség van az adott szakma esetében egy ilyen kártyában. Ennek a, az adott szakma önkéntesen kell, hogy ö, ö, döntse mellette, azonban ha egy-egy szakma egy ilyen kártya mellett döntött, akkor az az adott szakmára nézve legyen kötelező. Az IMI rendszerben kell kezelni a szakmai kártya validálásának és frissítésének a ö, ö, az esetét is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ö, sajnálom, hogy Krisztián egészségügyi okok miatt nem tudott eljönni, mondja az elnök. Ö, Következő hozzászóló. Köszönöm szépen az előadónak a munka dokumentumot. Kiváló kiindulási pontot jelent ez a munkánkhoz. Azt hiszem, hogy megfelelő egyensúlyt sikerült megteremteni a között, ami fontos, és ami előmozdítja a mobilitást egyrészt, másrészt pedig az közegészség, közbiztonság garantálása között. Valóban ez a célunk, hogy ezt elérjük. És jó kérdéseket fogalmazott meg, a fontos kérdéseket fogalmazta meg, az egészségbiztonság növeléséről van benne szó. Ami a szakmai kártyát illeti, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lényegét nézzük meg, hogy ez hogy működne, hogy tényleg megvizsgáljuk ezt, és ennek a működése attól függ, hogy milyen rendszer lesz -e mögött a kártya mögött. Valóban indokolt ezeket a kérdéseket feltenni. A bizottsággal együtt az árnyékjelentéstevők talán még dolgozhatnának ezen, hogy, hogy pontosan hogy működne ez a kártya. Sok mindent elmondtak már a kollégák, úgyhogy csak kiegészítem, ami elhangzott, amire szerintem még jobban oda kell figyelnünk. Szerintem a részleges hozzáférés esetében pontosabban kell fogalmazni, más árnyékjelentéstevők is említették ezt. Szó van erről az anyagban, de talán nincs részletesen kifejtve, hogy ezzel kapcsolatban milyen problémák merülhetnek fel. Például az egészségügyi szektorban, hogyan akarjuk megoldani a létező problémákat. A második kérdés a friss diplomások kérdése. A munkacsoport eszembe felvetett ezt a, ezt a kérdést, hogy az ő mobilitásukat hogyan lehet biztosítani, illetve a mozgásban az ifjúság törekvés is ide tartozik, hogy valaki mondjuk egy másik országban szeretné az első munkahelyét megszerezni. Már említettem a kártya kérdését, ezzel kapcsolatban a nyelvtudást is érdemes megemlíteni, illetve elhangzott az etikai kódex kérdése, ezzel kapcsolatban szigorúbb szabályozásra van szükség, különösen amikor egészségről és munkabiztonságról van szó. Nem tudom, hogy mit tehetünk ez ügybe, hogy mi lenne a helyes megoldás, de fontos lenne, hogy valóban ezt jól megoldjuk, jól szabályozzuk ezt a kérdést sok e-mailt kaptam, és megkeresést különböző szakmáktól. Azt hiszem, hogy óvatosnak kell lennünk, hogyha valakit egyik, az egyik tagállamban nem ismernek el, nem ismerik el a képesítését, itt azért homályos ez a terület, nem lehet azt megígérni, hogy mindenkit be tudunk venni ebbe a rendszerbe, de vizsgáljuk meg ezt is és végül az oktatási, képzési követelmények egyetértek azzal, hogy szorosabban együtt kell működni annak érdekében, hogy egy minimális követelményrendszert megfogalmazzunk. Nem prejudikálva a különböző tagállamok különböző oktatási rendszereit, de hogyha a mobilitást meg szeretnénk valósítani, akkor mégiscsak szükség van valamilyen minimális közös követelményrendszerre. Köszönöm szépen az anyag elkészítését. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük a jelentéstevőnek. Svensson asszony, a jelentéstevőnk nincs uh, ma itt, de bizonyára a frakció nevében több kérdés, például a nyelv, a mobilitás, stb. kérdéseivel mind foglalkozni fog és a frakciónak a nézeteit is tükrözni fogja a jelentés, tehát majd felveszi a kapcsolatot a jelentéstevővel Svensson asszony. Jó. Azt hiszem, hogy még egy-ketten hozzászólhatnak 10 óra előtt. Stagra asszony van a listámon. A Szájler asszony parancsoljon. És aztán Teacher úr is kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkát. Egyetértek a legtöbb dologgal, amit hallottunk. Elsősorban a szakmai kártya, a hatástanulmány, hatásvizsgálat, ezek mind üdvözlendők. A nyelveknek a kérdését hangsúlyozni szeretném én is. Egy kérdésem van a bizottsághoz Vizsgálták-e, hogy hogyan foglalkoznak a tagállamok ezekkel a kérdésekkel, elsősorban az egészségügyben, hiszen másként értelmezik néhány helyen a szabályokat. Ez a helyzet. Egy kérdés van, a minimális követelményrendszer, például a fogorvosoknál Tudom, hogy beszéltünk az orvosi szakmáról, de én a fogorvosokra szeretnék koncentrálni. Igaz, hogy vannak olyan országok, nem akarok itt most neveket említeni, hogy valaki eh, orvosként végez, és aztán fogorvosi praktiszt gyakorlatot is folytathat, anélkül, hogy lenne ilyen képzettsége. Tehát ez egy példa arra, különösen az egészségügyi ágazatban, ahol a biztonság a lehető legfontosabb. Tehát a bizottságtól kérdezem, hogy vannak-e bizonyítékaik a fogorvoslást illetően, hogy hogyan ismerik el a különböző szakképezőteseket, és hogyan adnak nekik fogorvosi gyakorlási engedélyt is. Tehát szükség van a mobilitásra, hogy az emberek a különböző tagállamokban dolgozhassanak, ugyanakkor nagyon fontos a biztonság, mint például a fogorvosok esetében. Köszönöm. Köszönjük, Tyler asszony. Nem látom, hogy valaki más is szót kérne. Ezért Tűcsök urat kérem meg, tudom, hogy később is hozzá fog szólni, de most nagy örömmel adjuk át neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük a McLarkin asszonynak is ezt a kiváló munka dokumentumot. Négy megjegyzésem lenne. Először is. Több képviselő már mondta, hogy ez a kezdeményezés az egyik legfontosabb területe az egységes piaci aktusnak. Tehát épp ezért nagyon örülök, hogy mindegyik képviselő elkötelezte magát emellett az ügy mellett, a zöld könyv mellett. Hangsúlyozni szeretném, hogy a szeptember végén a versenyképességi tanács is összeúl. Másik megjegyzésem, a szabályozott szakmáknak a száma, számának a kérdése. Ez egy nehéz kérdés, és a zöld könyvben azt a kérdést tettük föl, hogy mit tehet e, e, az irányelv ennek a kérdésnek a szabályozására. És kérem szépen, e, vizsgálják át a zöld könyvet, hogy milyen fajta kérdéseket akarunk meg vizsgálni, például a részleges hozzáférés, aztán a szabályozott oktatás és képzés. Tehát összekapcsolom ezt a két témát. A harmadik megjegyzésem az IMI, ez ugye az F pontja a munkadokumentumnak, ez a belső piaci információs rendszer, amelyet most a szakmai képesítési irányelvben nem említünk, de, de már ez megvan eh, és működik, és 2012-re nem csak eh, korlátozott számú szabályozott szakmákat fejt le az IMI, hanem mindegyik szabályozott szakmát. Ebben már beleegyeztek a tagállamok. Ez nagyon fontos, és ez elvezet a negyedik e, kérdéshez is, az európai szakmai kártya. Már kezdettől fogva világosan kell látni, hogy a bizottság nem csak az állampolgárok számára akarja ezt a kártyát, hogy van egy plastikkártya, amelyel majd lefényképezteteti magát egy európai politikusan. Nem ezt akarjuk ezzel el, e, elérni. A zöld könyv nagyon konkrétan megfogalmazza ezt, és talán a parlament is ezzel a kérdéssel foglalkozhatna, hogy összekapjuk az IMIT és az IT rendszert, amely az európai szakmai kártyát támogatja. És ez tulajdonképpen megoldást ad nagyon sok olyan kérdésre, amelyeket itt feltettek. Az IMIT az Európai Unió finanszírozza, ismerjük a költségeit, megvan hozzá a stratégia, ezt márciusban már bemutattuk. Tehát kérem ezt a két elemet együtt tekintsék. Nem hiszem, hogy az IMI megoldás a zöld könyvben Ugyanis ebben azt javasoltuk, hogy az európai szakmai kártyának a tulajdonosai három hónap ról, tehát nem négy hónap legyen, hanem egy hónap, hogy elismerjék ezt a, a, a kártyát tehát kevesebb nyilatkozat kell hozzá, vagy egyáltalán nem kell hozzá nyilatkozat. És szerintünk ez megvalósítható, anélkül, hogy a fogadó tagállamokban elvenne bármilyen elveszne. Ugyanis ez a kártya az imén keresztül jön, és mint mondtam már, ez létezik. De hogyha csak az imire támaszkodik az ember, akkor stratégiai hibát követel. Milyennek az oka? Az IMI együttműködést támogat tagállamok között. Ez nem a szakemberek vagy az állampolgárok számára van, mert ez aláásná az imit. De akkor mit, milyen hasznot húz belőle az állampolgár? jó, gyorsabban elismerik eh, a szakmai képviselségüket? Igen, mert gyorsabban tudjanak az európai országok egymással konzultálni. Ez egy európai szakmai kártya, és ez egy jól ismert név lesz a szakmák között. Tehát erre gondolunk. Tehát kérem, vizsgálják ezt meg, hogyha a szimuláció érdekli önöket, ebből már készült négy-öt a szakértői csoport, akik Krakóban ülnek össze októberben, erről fognak beszélni. Tehát ezt én önöknek majd bemutathatom, hogyha érdekli önöket. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen köszönöm, hogy ön is felvázolta az elképzeléseit, hogy a technológia és az együttműködés hogyan sikerül majd, segíti majd az előrelépést. És az irányelvnek az átfelülvizsgálata, amely nagyon fontos, és az egyik legfontosabb kérdés, amelyen dolgozunk, ezzel is kell, hogy foglalkozzon. És azt hiszem, hogy a ma délelőtti kiváló hozzászólások, nyilvánvalóan beleértve a az e, jelentéstevőt, azt mutatta, hogy mennyire elköteleztük magunkat emellett a kérdés mellett, és a munkánk az már is felvázolja a, a jövőt. McLarkin asszony, akkor most össze akarja foglalkozni? Már az ütemtervet is említette, de hogyha van valami más, amire szeretne kitérni, akkor megkapja most a szót. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a hozzászólását, mindannyian nagyon jól tájékozottak és valóban elkötelezettek, és remélem, hogy tényleg sikerül e, a felülvizsgálatot eredményesé tenni. Nagyon érdekes volt, amit a bizottság mondott és remélem, remélem, hogy az együttműködés e, ez továbbra is folytatódik, hiszen e, de ugyanakkor van egy kérdés, például az Egyesült Királyságban van egy jogosítvány, amely most már plastik, de hogyha valamilyen más célból akarom használni, akkor csak a régi papír jogosítványjal együtt érvényes. Tehát az adatbázisban még nem megfelelően kapcsolódik össze. Tehát figyelni kell arra, hogy valami, amit bevezetünk, és úgy tűnik, hogy tökéletes megoldás, végre a gyakorlatban nem biztos, hogy úgy valósul meg. Tehát meg kell vizsgálni a különböző problémákat együtt, és a szakmai képesítési rendszer kialakítását talán adatvédelmi szempontból is meg kellene vizsgálni. Nos, csak annyit akarom mondani, hogy csökkentjük a, ezen folyamadványoknak, a, a folyamadványok kielégítésének az idejét, és aztán szeretném megköszönni a titkárságnak és a tanácsadóimnak a munkát, és remélem, hogy sikeresen működünk továbbra is együtt. Köszönöm szépen! és augusztus 30-án folytatjuk ezt a vitát. A többi dátumot illetően videokonferencia lesz a Bundestagnak egy bizottságával szeptember 19-én. Reméljük a technológia és a technika is működni fog. És aztán lehet, hogy lesz még más tagállami parlamenttől kérés. És McClarkin asszony jelentését augusztus 30-án vitatjuk megint, Szeptember 22 a módosítók benyújtásának a határideje, tehát sok alkalom lesz ezek megfogalmazásra, és október 17-én szavazunk, és novemberben az plenárison. Tehát reméljük, hogy ez beleillik a bizottságnak az irányel felülvizsgálati időtervébe. Köszönöm szépen. Most akkor jön a szavazás, mielőtt a többi részre térünk. Lenne néhány bejelentésem. Van itt néhány kolléga. Először is eh, a mai napirendel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmüket, hogy délután megcserélődik Styler asszony és Vanderkam asszony eh, előadása. Styler asszony az európai szemeszterrel kapcsolatos eh, előadása fél hatkor lesz, és Vanderkam úr pedig 6 óra előtt kerül sorra. Látom, hogy Vandekam úr már itt van, remek. Gyorsan szeretnék beszámolni néhány ö, döntésről, amelyet tegnap hoztunk a koordinátorok ülésén, különösen a ö, jelentések kiosztásával kapcsolatban. Gyorsan ö, végigmegyek ezen. Minden ö, ki megkapja majd az írásos ö, listát, miután ezt jóvá hagyták, az új jelentésekkel kapcsolatban az európai norm szabályosításról szóló irányelv, EPP kapja a szellemi tulajdonjogok, ALDE, csoport Kreutzmann úr, ez a két jogi ügy, Utána pedig van néhány fontos vélemény, az úgynevezett árvajogok, ALDE csoport, a belső piac ECR e csoport, élelmiszerügyi szabályozás, EPP csoport, az úgynevezett roaming jelentés EPP csoport, ehhez jelentősen sikerült hozzájárulni a múltkor is. A belső piaci eredményjelző tábla EPP csoport, Ez a saját kezdeményezésű jelentés, ami nem jogi jellegű, a lég, ö, ö, légi forgalommal részvevők EPR csoport, EPP, az élelmiszeri láncok, digitális láncok, a bolonyai folyamat konszolidációja, ECR csoport. Azt hiszem, hogy ezt meg Parkins asszony jelentéséhez tudjuk kapcsolni. A vállalati gazdaság irányítás kereté, több éves pénzügyi keretek ALDE csoport, úgyhogy jó sok ö, munkájuk lesz a jelentéstevőknek a nyár folyamán. Össze, összelezem, hogy megkezdhetjük a munkát. Ezen kívül szeretném önöket emlékeztetni a mm, Egységes Piaci Fórum jelentőségre Krakóban ö, október 2-4 között a, bizottságunk részéről két kolléga részt vett ebben, megvan ennek a programja. A parlament elnöke egyetértett, beleegyezett, hogy egy teljes delegációt küldhessünk, úgyhogy többen el tudnak majd menni. Ezen kívül vizsgáljuk, hogy tudunk-e idén Dániába egy missziót küldeni. Itt még lesz néhány hely, erről majd kellő időben beszámolok még. Hát akkor erről ennyit, és akkor térjünk rá a szavazásra. Ma két szavazás lesz. Az egyik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. Hanslik asszony az jelentéstevő. Itt is van. Kérdezem Hanslik asszony, hogy szeretne hozzászólni a szavazás előtt. Hanslik asszony, az ön jelentéséről fogunk most beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, itt a kollégával pontosan erről beszéltem. Köszönöm szépen a árnyék jelentéstevőknek a kiváló együttműködést. Remélem, hogy a jelentésem megfelelően tükrözi mindenkinek a várakozását, Hát kérem, hogy szavazzák meg, köszönöm szépen. Rendben. Hát rá is térünk a szavazásra. Hogyha kell majd elektronikus szavazás, akkor leellenőrizzük a rendszert később. Azt hiszem, hogy mindenki itt van megfelelő számban. So, um, let's move on to the voting list then. Akkor nézzük a szavazási listát. A jelentéstevők nem kérnek szót, remek. Akkor kezdjük a kettes cikk, 24-es módosítás. Mellette, uh, ellene, elutasítva. Hatos módosítás, Hanslik asszonyi mellette, ellene, elfogadva. Hetes módosítás, Hanslik mellette, ellene, elfogadva. Nyolcas módosítás, Hanslik asszonyi mellette, ellene, elfogadva. 9-es a jelentéstevé mellette, ellene, elfogadva. 10-es nyelvi jellegű, 11-es mellette, ellene, elfogadva. 12-es mellette, ellene, elfogadva. 25-ös mellette, illetve ez kiesik. 26-os Parvanova asszonyi, ez kiegészítés, egyetértett a jelentéstvel mellette, ellene, elfogadva. 13-as, az jelentéstevé mellette, itt nézzük meg ezt elektronikus úton, tehát a 13-ast szavazzuk meg, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 20 ö, mellette, 10 ellene. 28-as következik. A 13-as ugyanis kérdő mellette, ellene elfogadva. 14-es jelentéstevő mellette elfogadva. 29 mellette ellen, elfogadva. 13-as mell mell 13 mellett ellene elutasítva, 15-ös módosítás mellette ellene elfogadva. Husz, 31-es módosítás kiegészítve mellette ellene elfogadva. 32-est visszavonták, 33-as módosítás mellette, ellene, elfogadva. 16-as módosítás jelentéstevői mellette, elfogadva. 17-es módosítás mellette, ellene, elfogadva. 18-as nyelvi módosítás 9, 19-es mellette, ellene, elfogadva. 20-as mellette, ellene, elfogadva. Az egyes melléklettel kapcsolatban jó pár módosítást visszavontak, úgyhogy ha akkor következik a 31-es rögtön mellette, ellene elfogadva. Kettes módosítás mellette, ellene elfogadva, 22-es, ellene elfogadva, hármas módosítás, ellene elfogadva, ez kiegészítés, négyes módosítás ellene elfogadva. Ötös ellene elfogadva. Nagyszerű. Akkor most szerintem elektronikusan szavazzunk, hogy megerősítsük a támogatást. Megnyitom a szavazást, a végleges szavazásról. Lezárom elfogadtuk 32 igen szavazattal, nulla ellene. Köszönöm szépen Hanslik asszony. Köszönöm, hogy támogatták, támogatta a módosításokat a köz, Környezetvédelmi Bizottságban. Most is fontos, újabb fontos szavazás következik. Az Ipari ö, Bizottság ö, Inno- kutatás és innováció finanszírozás. Lara Komi az jelentéstevő, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt szavazunk a módosító indítványokról, szeretnék röviden köszönetet mondani a frakcióbéli jelentéstevőknek a jó együttműködésért. Nagyon elégedett vagyok az elvégzett munkával. Megpróbáltuk a különböző módosító indítványokat kompromisszumos indítványokká összeforrasztani. Nagyon sok módosító indítvány érkezett, de hát ez jól mutatja azt, hogy milyen fontos a jelentés. 29 szóbeli módosító érkezett még a továbbiakban, ezeket majd felolvasom a szavazás alkalmával. Köszönöm még egyszer az együttműködést és a munkát, és köszönöm az ITRE szakbizottságnak is a munkát. Uh, Köszönöm szépen, hogy irányította ezt a munkát. Nagyon örülök annak, hogy részt vettünk ebben. Ez is a fontos stratégiai jelentőségi javaslat. Akkor térjünk rá a szavazásra egyes módosítás mellett ellen elfogadva. Most pedig akkor a három hármas megfelelő rész, egyes rész, Reki és Rekti asszony, Repti asszony javaslatai le, lezárom a szavazást, elfogadva 18 mellette, 13 ellene. 11-es módosítás mellette, ellene, elfogadva. 6-os módosítás Megnyitom a szavazást a hatossal kapcsolatban. Lezárom. Elfogadva 19 mellette 14 ellene. Hetes Grek asszony módosítása mellette ellene elfogadva. 9-es Foxuré mellette ellene elutasítva. 8-as Buzói úr mellette ellene elfogadva. 44-es, Fox úr és én magam mellette el, elfogadva. 13-as, Fox úr javaslata mellette elektronikusan ezt ellenőrizzük. Nem, úgy látom, hogy világosan elutasították mellette, ellene, elutasítva. 15-ös, Rapti asszony mellette, ellene, elfogadva. 14 és ezért okafogyottá válik, kompromisszumos, kettes kompromisszumos módosítás mellette ellene elfogadva. Következik tehát a 19-es Greg úr, mellette ellene elfogadva. 20-as Rapti asszony, megnyitom a szavazást a 20-assal kapcsolatban. Lezárom. Elutasítva 15 mellette, 19 ellene. Hármas kompromisszumos javaslat mellette, ellene, elfogadva. 22-es módosítás Rapti asszony mellette, ellene, elfogadva. Következik négyes kompromisszumos javaslat, itt megosztott szavazás következik. Először az egész szöveget nézzük meg a Run by Young People and Business Women kifejezés nélkül mellette, ellene, elfogadva. Aztán nézzük a második részét, mellette, ellene, elfogadva. Azt hiszem, akkor most következik a 29-es módosítás és a szóbeli módosítás ez a szavazási listában olvasható. Kérdezem a kollégát, hogy szeretne elmagyarázni. Vastagon van szedve a módosítást, akkor mellette, ellene, elfogadva. 29-es akkor okafogyottá válik, 31-es mellette. Megnyitom a 31-esről a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ö, döntetlen. 32-es mellette ellene elfogadva. Kom- ötös kompromisszumos javaslat mellette ellene elfogadva. Négyes módosítás Rapti asszony mellette megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva 16 mellette 18 ellene. Tízes, Buzai úr, megnyitom a tízessel kapcsolatban. Lezárom. Elutasítva egy szavazattal. Valaki most nem szavazott, úgy látom. Elutasítva 16 mellette 17 ellene. Nyolcas bekezdés következik. Vernyó asszonyé, megnyitom. Lezárom a szavazást. 11 mellette, 23 ellen elutasítva, 34 Grek úr mellette, ellene, elfogadva. 39-es mellette, ellene, elfogadva. 41-es, Tranta úr, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 21 mellette, 13 ellene. 43. Tranta Trantafilidis úr, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 17 mellette 17 ellene, 38 Tranta Trantafilidis úr, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást ez is elutasítva egyenlő a szavazatok mellett, 48-as mellette, ellene, elfogadva. 48-as mellette, ellene, ez is elfogadva. Úgyhogy most a teljes jelentéstervezetről megnyitom, a véleménytervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 33 mellette, egy tartózkodással. Úgyhogy gratulálok Komi asszonynak. Számítunk önre, hogy tovább is védje az álláspontunkat az ITRE bizottságban. Köszönöm a kollégáknak a szavazást. Remélem a következő napi vendi pontnál is maradnak, hiszen egy fontos előadás következik, amit azonnal követ majd a vita megnyitása. Rosfor úr fog felszólalni, bemutatja a véleménytervezetét az alternatív vita rendezésről. Tehát egy előadás következik, aztán Rosfor úr munkáját vitatjuk meg. Először majd a tanulmány eredményeinek az elemzésére fogjuk felkérni. Kérem, hogy csendbe menjenek ki, mert mi szeretnénk itt folytatni a munkát. Ezt a tanulmányt mi rendeltük meg az úgynevezett crossborder alternatív vitarendezésről. Szerettük volna megvizsgálni, hogy mi a helyzet a tagállamokban, hogy működik az alternatív vitarendezés, és nagyon hasznos háttérinformációkat kaptunk ez védett tanulmány, tehát szellemi tulajdonjog fűződik hozzá. Hamarosan meg fogjuk kapni. A Szankó főigazgatóság részéről fogjuk megkapni majd a javaslatot. Risza asszony itt van, elnézést nem vettem észre ott hátul. Rusza asszony a felelőse ennek az anyagnak, úgyhogy majd kérjük később, hogy szóljon hozzá a vitához. Egy konzulens cég készítette ezt a tanulmányt, önök előtt ott vannak a diák, Elevelc úr, aki a Swift Consulting cégnek a, az ügyvezetője, és több ilyen értékelést készített már az Európai Parlament és ennek a szakbizottságnak a számára is, fogja ezt bemutatni. Natigál asszony is, itt van Van úr is, valamint Febehe asszony, a szívünk Száltink részéről, ők fogják ezt a bemutatót megtartani, mindennyiüket üdvözlöm, és Alibez úrnak meg is adnám a szót. I was just asking whether you wanted the lights. Most megkérdezem, hogy eloltsuk a lámpákat, hogy lássuk a diákat, vagy így is jó. Jó, akkor kezdjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy az eredményeinket bemutassuk ma. Az előadásnak három része van. Először egy áttekintés az európai alternatív vitarendezéssel kapcsolatban, aztán a három EU eh, e jogalkotási eszköz, jogi eszköz és a következtetések és annak összefoglalása, hogy szükség van az ADR területén egy jogi eszközre. Nos, akkor az első rész a kollégám mutatja be. Köszönöm szépen. Nos, kezdjük azonnal, vágjunk bele. Tehát az ADR alatt mit értünk? Először is ez azt jelenti, hogy olyan vitarendezési folyamatok, amelyek peren kívül történnek, méghozzá előre megállapodott három, harmadik, három oldalú, vagy harmadik oldali mechanizmussal, amelyet az ADR rendszernek hívunk. Az Európai Unión belül kb. 750 ADR rendszer van, Ezekből 470-t bejelentettek az Európai Bizottságnak, ez pedig azt jelenti, hogy az ajánlásoknak megfelelően dolgoznak. Ezt önök előtt is láthatják papíron, mert különben nehéz elolvasni. Ezek az ADR rendszerek különbözőek, ugyanakkor vannak általános jellegzetességeik, amelyek alapján osztályozni lehet őket. Ezeket már beszéltük, a bejelentés, akkor beszélhetünk magán és állami rendszerektől, attól függ, hogy ki beszélhetünk a finanszírozás különböző jellegéről, aztán arról, hogy vajon az iparnak a részvétele az kötelező vagy önkéntes, aztán, hogy az eredmények azok kötelezőek vagy érvényűek vagy nem, hogy akkor most ezek nemzeti, nemzetek feletti vagy nemzetek alatti és hogy egy ágazat vagy több ágazatra is vonatkoznak. Mint láthatják, egy növekvő trendet látunk az ADR használatában az Európai Unióban. 2008-ban az ADR esetek száma, bejelentett száma már fél milliót túllépte a, ennek a pontos okait nem e, igazán látjuk, de valószínűleg az, hogy rendelkezésre álltak ezek a rendszerek, és e, tudatában voltak jobban a fogyasztók, talán ennek tudható be. Nos, itt az ADR-nek a használata e, változó az EU-n belül. Láthatjuk a, szín, a sötétebb színeket, amelyek azt jelenti, hogy ott jobban használják az ADR-t, és a világos színek az, hogy kevésbé. És ezeket ezer lakosra vetítve az ADR eseteket tekintettük át. Belgium a vezető 4,73 esettel, aztán az Egyesült Királyság következik, és a lista végén elsősorban az új EU tagállamok vannak. És Görögország is ebbe a részbe tartozik. Aztán nézzük most a határokon átnyúló ADR eseteket. Elsősorban erre koncentráltunk, és esettanulmányokat vezettünk. Hét nemzeti ADR rendszert vizsgáltunk meg, amelyek hátulról átnyúlnak, és három EU hálózatot, az ECC, ez pedig az Európai Fogyasztói Központok net, a Finnet, amely a pénzügyi rendszer, perenkívüli rendszer, és a Solvit, amely a belső piaci szabályoknak a helytelen használatát vizsgálja, amikor az állami hatóságok helytelen vizsgálják. És megláttuk, hogy ezek az ADR rendszerek nagyon sokfélék, és hogy hány esetet tárgyalnak azt illetően is különböznek, a legalacsonyabb az ezer, a másik pedig több mint 160 ezer volt az Egyesült Királyságban az ombudsman szolgálatán. Nos, a, vannak már a Finnetnek is tagjai négyen, és a többi. Nézzük most akkor az ADR felhasználásának a korlátait. Ez azt jelenti, amikor átfedések vannak, e, tehát átfedő korlátok vannak, e, e, például az átfedést illetően, tehát itt vannak hézagok, mind földrajzi, mind ágazati részben, aztán, hogy nem igen ismerik a fogyasztók és az a vállalkozások, és nem igen hajlandók az vállalkozások az ADR-t alkalmazni. Akkor ezt súlyosbítják bizonyos tényezők, például a nyelvi korlátok, és az, hogy a, nincs fizikailag jelenleg a fogyasztó a kereskedő országában akkor a hét nemzeti ADR rendszert, amelyet részletesen megvizsgáltunk, azt láttuk, hogy e, ezek nem fogadnak el panaszokat e, más tagállamokban lévő kereskedőkkel szemben. Egyik e, tehát a fogyasztó más országban van, mint a kereskedő. Ennek fő okai az, hogy nincsen joghatóság, nem ismerik az érvényben lévő törvényeket, és a, döntéseket, bírósági döntéseket nem lehet végrehajtatni. Persze vannak kivételek is, vannak önkéntes joghatások, például pénzügyi ombudsman szolgáltatás, és vannak olyan vállalkozások, amelyek önkéntesen alávetették maguknak ezeknek a hatóságoknak. És a svéd esetben úgy láttuk például, hogy az esetenkénti döntések, amelyek a megfelelési elvárásokon alapultak. Aztán nézzük az EU hálózatokat. Mint ahogy említettük, a Solvitnak egészen másfajta témája van, mégis tanulságokat lehet levonni belőle, például, hogy a centralizált információs technológiai rendszer mennyire hasznos. A Finnet esetében úgy találtuk, hogy pozitívan értékelték az ADR rendszerek és a fogyasztók, de átfed, de a lefedettségi hézagok problémákat okoztak a felhasználásban. Végül, de nem utolsóban, az ECC-net alapvető szerepet játszik a határokon átnyúló ADR-ben a bevált gyakorlat az, hogy a használata központosított és az e, IT támogatott panaszkezelő rendszerük van. Aztán e, áthidalják a e, nyelvi hiányosságokat, és közvetlenül belépnek, ahol nincsen ADR rendszer. És mivel mondtuk, hogy a lefedettségben van hézek, ez gyakran megtörténik. Például az Egyesült Királyságban az ECC 1800 panaszsal foglalkozott 2000 10 és ebből csak 24 eh, a foglalkozott a kereskedékkel. Végül pedig az ECC-net fontos, hogy információt nyújt, és segítséget is nyújt eh, másfajta fogyasztói jogorvoslati lehetőségeket illetően. És most a kollégám fogja tovább eh, folytatni. Megvizsgáltuk a három meglévő jogi eszközt, az európai kísértékű követelések rendeletét, a mediációs, tehát a közvetítési irányelvet, és a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokkal foglalkozó irányelvet. Na most akkor a következő három diát kihagyjuk, Eh, ahol a célokat beszél, célokról beszélünk, és a végrehajtásról beszélünk, eh, öt eh, joghatóságban, Franciaországban, Lengyelországban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban és Németországban. Az európai kisértékű követelésekkel kapcsolatos eljárás szabályozása 2009. január 1-én lépett be. A Eh, jogsértés megszüntetésére irányuló eljárást, azt eh, ez 2011 eh, májusáig kell bevezetni. Az Egyesült Királyságban már az elemzés során bevezet, átültették más tagállamokban megszavazták ezeket, vagy a javaslatokat a, nyújtották a parlamentben, de még nem volt hivatalos álláspont ezzel illetően. A végrehajtást illetően azt láttuk, hogy ahányszor az EU jogi eszközök a tagállam mérlegelésére bízzák a használatot, akkor különböző módon alkalmazzák ezt a nemzeti jogrendben. Nézzük akkor most, hogy a fogyasztók hogyan használják. Először is általános megjegyzésem, hogy egyelőre csak korlátozott számú adat áll rendelkezésre, és a rendelkezésre álló információ nem mindig világos, és főként nem rendszeres. Például nem volt különbség a különböző követelési témák között, tehát nem mindig lehetett azonosítani, hogy milyen fajta fogyasztói panaszról van szó. Általános következtetésként azt mondhatjuk, hogy azt mutatja a helyzet, hogy az európai kísértéki követelés eljárást csak ritkán használják. Példaként felhozom, hogy Franciaországban 2010-ben csak 36 ilyen kérelem, kérelmet nyújtottak be, míg Hollandiában 2009 és 2010-ben 10, illetve 20 ilyen kísértéki követelési eljárást indítottak. Ezeknek az oka az lehet, hogy a fogyasztók nem igen ismerik ezeket a lehetőségeket, és hogy a jelenlegi szabályozási keretben vannak bizony hézagok, hiányosságok. A hiányosságok között több problémát is megállapítottunk. Például az ESCP-vel kapcsolatban az első lehetséges probléma az, hogy nem átlátható, hogy milyen költségeket jelent, hogyha a fogyasztó a küszöb alatt alatti, tehát a 2000 euró alatti követelést nyújt be. Fontos, hogy a fogyasztó tudja, hogy ez milyen költségekkel jár. Tehát fontos, hogy alacsonyak legyenek a költségek, de hogy, hogy előre látható is legyen, hogy milyen költségeket jelent. A másik, ez a az űrlap, amin a követelést benyújtja, Eh, sokszor ez olyan nyelven kitöltendő, amelyet nem ismer a fogyasztó, és ez problémákat okoz, mert ennek az űrlapnak a bizonyos kérdései azok eh, azok eh, válaszokat várnak, és ez nem biztos, hogy ezen a nyelven sikerül. Ezen kívül nem világos, és nincsen jogbiztonság, tehát nem világos a fogyasztó számára, hogy mibe kerül neki, és milyen hosszú lesz ez az eljárás, és hogy milyen fajta eljárási modalitások vannak. Aztán a mediáció vagy közvetítési irányelvnek a hiányosságai, a következők. Fennáll a kockázata annak, hogy két különböző rendszert hoztak létre, az egyik a határokon átnyúló ügyekre, és a másik a nemzeti ügyekre. Ezt azért látjuk kockázatnak, mert a jogi helyzet a fogyasztó számára megint csak nem világos. Ezen kívül nincsenek kötelező normák a a mediátorok minőségének a vizsgálatára. És ezen kívül vannak gyakorlati kérdések is, amelyek még mindig nyitottak, tehát hogy például a mediátornak, a közvetítőnek a költségeit kiviseli, mennyibe fog kerülni a mediáció. Aztán pedig a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásnak a hiányosságai az, hogy például a jogsértés megszüntetésről irányuló eljárásnak a hatása korlátolt. Aztán eljárási különbségek is vannak a tagállamokban. Például a szankciókat illetően. És végül bizonytalanság van a költségeket illetően is. Most akkor a végső kérdéshez jutottunk el, és pedig, hogy ez a három létező eszköz, jogi eszköz három közös jelleggel rendelkezik, és pedig, hogy a bíróságoknak a közbelépését feltételezik. Ezért ezek nem igazi ADR rendszerek, hanem hanem a bírósági eljárás helyébe lépés E, helyett inkább kiegészítik a meglévő jogi eljárásokat a tagállamokban. Most akkor nézzük az ajánlásokat a kollégámtól. Nos, miután áttekintettük a jelenlegi helyzetet, mit is javítatunk a bizonyítékok alapján? először is, hogy nem létezik egy konkrét EU joga, jogi eszköz, amely megkönnyíti a határokon átnyíló ADR-t, és a nemzeti kormányok és az érdekelt feleknek kell javítani az ADR-hez való hozzáférést. Tehát eh, vannak olyan országok, ahol jól működik az ADR, de ez inkább kivételt jelent. A meglévő ADR mechanizmusok az bizonyos ön vagy eh, társszabályozásra eh, bízák magukat, és hallottunk olyan kérdéseket, amikor kiskereskedők kívül esnek egy kereskedelmi vagy egy szakmai szervezetnek a keretein. És ez a határokon átnyúló keretekre is vonatkozik. Aztán azt is láthatjuk, hogy az ADR a szabályozottabb ágazatokban férhető inkább hozzá, tehát ahol van egy eh, jogalap, ugyanakkor nem gyűrűzik ez át más ágazatokba. Tehát eh, eh, ahol megvan az jogalap, ott több, jobban használják. Az esetek egyharmadában eh, az ADR a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódik, mert nyilvánvalóan itt nagyobb az igény, ugyanakkor ott léteznek már rendszerek, mint az elektronikus kereskedelem, ahol ugye kisebb az esetek száma. A kérdés felmerül, hogy szükség van egy konkrét jogalkotási eszközre, jogi eszközre. A válasz igen és egy ágazatokon átnyúló eszköz a korábbi joga, jogi követelésekre támaszkodhatna. Hogyha nem erősítjük meg a hazai ADR-t, akkor nem lesz a határokon átnyúló sem hatásos. Ugyanis a lefedési hiányosságok mind az ágazatokat, mind a régiókat illetően nehezen fordítható át határokon átnyúló esetekre, és a méretgazdaságosságot illetően is ugyanilyen fontos, aztán a nyelvi kérdésekben is szükség van bizonyos nagyságú ADR rendszerekre. A nagyon kis rendszerek, amelyek például csak egy várost fednek le, vagy egy nagyon kicsi ágazatot, azokat nem ismerik a fogyasztók, legalábbis a mi kutatásunk ezt mutatja. Nagyon fontos aztán az EU szintű jogi lépés, és pedig figyelembe kell venni, hogy az ADR megközelítéseknek nagyon sok féleségét látják. Attól tartottak korábban, hogy a EU szintű jogi közbelépés az a jelenlegi meglévő rendszereknek a működését zavarná Épp ezért a jogi lépéseknek az eredményekre kell koncentrálni, nem pedig az eljárási aspektusokra. És a jogi jogeszközöket például ki lehetne egészíteni nem kötelező iránymutatást a bevált ADR gyakorlatokat illetően. Tehát szükség van arra, hogy azon tagállamok, amelyek nem tudnak hozzáférni a jól működő rendszerekhez, tanuljanak ezekből, és olyan modelleket választhassanak ki, amelyek legmegfelelőbbek az ő körülményeikre. A következő dia azt mutatja, hogy a bevált gyakorlatoknak a jó példái mit mutatnak. A meglévő bevált gyakorlatok azt mutatják, hogy a nemzeti ernyőszervezetek fontosak az ADR rendszerekben, aztán az egységes belépési pont is fontos, anélkül, hogy eh, egy tagállamnak a közbelépését eh, zavarnánk. Aztán ez az egységes belépési pont, ez egy független, egyetlen egyablakos eh, megoldás lenne, ahol a fogyasztók bármilyen fajta panasztot benyújthatnának, és Ezeknek a pontoknak a legfontosabb szerepe az lenne, hogy e, a panaszokat a legmegfelelőbb vitarendezési megoldás felé tereljék. Aztán e, e, fontos a statisztika gyűjtése is a hogy megmutassuk, hogy melyek a legfontosabb problémák a piacon, milyen fajta panaszok vannak. Amikor megvizsgáljuk a határokon átnyúló eseteknél a hozzáférést az ADR-hez. Itt megint csak az egységes belépési pont nagyon fontos lenne, mert a fogyasztóknak már van egy ilyen egységes belépési pontja, az az ECC pont, és a jövőbeli ilyen pontoknak vagy az ACC-re kellene épülnie, vagy legalábbis az LCC tapasztalatokra. És láthatjuk, hogy milyen feladatok mutatkoznak, és pedig, hogy kapcsolatba kell lépni a kereskedékkel más tagállamokban, hogy megoldásokat találjanak nem hivatalos módon. Tehát fontosak ezek a nem hivatalos tárgyalások. És ezek a belépési pontok más tagállamokban is hozzáférést biztosítanának az ADR mechanizmusokról. De ezt jelenleg akadályozza több probléma, egyrészt, hogy nem létezik néha az ADR rendszer, vagy pedig a nyelv jelent problémát Épp ezért, hogyha lenne egy standard űrlap, ahogy ezt az ECC e neten is használják, az felhasználható lenne arra, hogy a panaszoknak a bejelentéséhez is felhasználják. Például angolt lehetne használni, vagy egy IT eszközt a már meglévő ADR rendszerekhez hasonlóan. Nagyon fontos a tudatosság kérdése, tehát a figyelemfelhívás kérdése, amikor látjuk, hogy a meglévő ADR rendszerek lefedettségében miféle széttagoltságot vagy hiányosságokat látjuk, akkor hogyha csak egyszerűen promóciós intézkedéseket teszünk, az nem biztos, hogy a figyelmet eléggé fel kell tenni. Tehát általában ez nem működik. Épp ezért fontos lenne, hogy a meglévő ADR rendszereket javítsuk, és egy ADR infrastruktúrát hozzunk létre láthatjuk, hogy azon országok, ahol van egy egységes, jól működő ADR rendszer, akkor ott a tudatosság sokkal jobban működik. Tehát, hogyha jól működik a rendszer, akkor ismerik a fogyasztók. És hogyha megvan ez a rendszer, akkor más intézkedéseket is lehet tenni, hogy ezt a, ezeket az ismereteket a fogyasztókhoz továbbítsuk. Végül pedig az utolsó dia, ne felejtsük el, hogy a pénzügyi források kérdése is fontos. Vannak jól működő rendszerek, amelyeket le kellett zárni, mert nem volt több forrás, nem állt rendelkezésre több forrás. Épp ezért tehát fontos, hogy a tagállamok fenntartható támogatást tudjanak biztosítani, elsősorban a határokon átnyelő, átnyúló rendszerekre, ahol a fordítások miatt magasabbak a költségek Különböző modellek vannak a különböző tagállamokban, hogy a fenntartható finanszírozás hogyan megvalósítható, vagy állami alapok, vagy, vagy különböző díjak, amelyeket esetenként kell fizetni, épp ez arra is szorítaná az embereket, hogy a konfliktusokat ott rendezzék, ahol a legkönnyebben lehet rendezni, tehát például a vállalkozások szintjén, hiszen a vállalkozások azok általában a békés megoldásokat sokkal jobban szereztik e, megvalósítani. De a legfontosabb gondolat az, hogy a függetlenséget nem szabad megkurtítani, nem szabad elválasztani a finanszírozás forrásától. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm én is ezt a nagyon átfogó és hasznos tanulmányt. Most a rendelkezésre álló idő hiánya miatt csak a jelentéstevőt kérdezem, Rosfor úr itt van. Kérdezem, hogy szeretne -e megjegyzést tenni a tanulmány néhány felvetésére, de hát a saját jelentésére is kitérhet, amely szintén összefügg ezekkel a kérdésekkel, utána pedig majd szót kapnak az árnyék jelentéstevők, akik egybe reagálhatnak mind a kettőre. Utána Eleber úr és ö, csapata is ö, szót kap. Ö, 25 percünk van erre az egészre. Biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk csinálni. Kérdezem a kollégákat, hogy jó-e, hogyha a tanulmányra és a jelentésre egyszerre reagálnak, majd akkor Roskfor úr következik. Ez, aztán Fajla azt, hogy nem látom, Foxi urat látom, és Hans Peter úr, nem tudom, hogy itt van-e, nem látom. Nem tudom, hogy akkor a néppártól valaki szót akar-e majd kérni. Zsovan úr, itt van, hogyha hozzá akar szólni, akkor majd szót kap. Minden esetre most először Rosfor úr kap szót. Elnök úr igaza van, azt hiszem, hogy az idő hiány miatt először is bemutatnám a jelentésémet, és ebbe veszek majd bele néhány megjegyzést az elhangzott tanulmányjal kapcsolatban. Nagyon érdekes ez, és hasznos ez a tanulmány ritka, hogy valami egyszeri, egy, egyszerre érdekes és hasznos. Hát, hogy felvázoljam a keretet a kollégák számára, ez egy ö, véleményalkotásra irányuló jelentés a jogi bizottság számára, amely tágabb perspektívából vizsgálja ezt a kérdést. Most akkor rögtön megteremtem a kapcsolatot az elhangzott tanulmányal kapcsolatban mi úgy látjuk, hogy az alternatív vitarendezés működik, sőt, egyre jobban működik. Az a véleményem, hogy a tanulmány azt, erősíteni meg, hogy, azt erősíti meg, hogy a, a bizottságnak még inkább ösztönöznie kell az alternatív vitarendezést. Ahogy a bizottság is véli, ez egy fontos terü- a területének kell tartani, az egységes piacról szóló aktus egyik fontos területének kell tartani, amely szintén vita tárgyát képezi jelenleg. Melyek legyenek a prioritásaink? A tanulmány világosan rámutatott, hogy a leges legfontosabb prioritás, hogy a jelenlegi joghézagokat, hézagokat, ágazati és földrajzi hézagokat be kell tölteni ennek érdekében mindent meg kell tenni. Úgy vélem, hogy a, az alternatív vitarendezés igénybevételének aránya nagyon eltérő. Franciaországban se túl magas ez az arány, már pedig ott a fogyasztóvédelem elég hagyományosan elég magas, tehát az ágazati és földrajzi lefedettséget növelni kell, hogy minden érdekelt részt vehessen ebben a megoldásban. Térjünk rá most egy kicsit jobban a tartalmi kérdésekre, elsünk egy kicsit mélyebbre. A tanulmány nagyon jól rámutat, hogy milyen nagy különbség van az esetek között. 700 esetet vettek számba, és ez alatt, ezelőtt a tanulmány előtt nem túl sok ö, információnk volt erről a területről, úgyhogy továbbra is gyűjteni kell a statisztikai adatokat, az információkat az alternatív vitarendezéssel kapcsolatban, és egy egységes európai kartát kell kidolgozni, és erre kell alapulni az alternatív vitarendezésnek. Ez a karta nem egy szabályozás lenne, hanem hogy megszervezzük mégiscsak ezt a területet, hogy az ezzel kapcsolatos elképzelések egységessé váljanak. Oda kell figyelni ennek a kartának a különböző fejezeteire is. Három kategóriára gondolok én. Az első ö, lenne az els, első fejezet, ezzel kapcsolatban egység van. A, a parlamenti frakciók között is, tehát arról van szó, hogy ez úgy véljük, hogy az egységes vitarendezés hatékony és gyors megoldás. Tehát ez egy gyakorlatias megoldás, gyors, hatékony megoldás, és el is kell ismerni olyanként. Abban is egyetértünk, hogy méltányosak ezek az eljárások. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezek nem lennének méltányosak, magától összeomlana ez az egész rendszer hiszen ez egy alternatívát jelent az igazságszolgáltatáshoz képes, hogyha az emberek nem tartanának méltányosnak, akkor inkább bírósághoz fordulnának. A kontradiktórius aspektus is jellemzi mindenhol. A szabadság, a fakultatív jelleg is az egységes alternatív vitarendezés mellett szól. Hogyha ez nem lenne, akkor nem akarnánk földrajzilag ezt kiterjeszteni. Továbbra is szabadnak kell maradnia minden szereplőnek továbbra is fennáll a lehetősége, hogy bírósághoz forduljon. Szeretném hangsúlyozni, ez nagyon érzékeny kérdés a frakciómban, de nagyon fontosnak tartjuk a döntések és a költségek arányosságát, és ez rendkívül fontos, különösen a KKV-k szempontjából, és ezért is részesítik erőnyben sokszor az alternatív rendezést. Ezek a megjegyzések, azt hiszem, hogy megfigyelések eléggé konszenzust élveznek, amit eddig elmondtam, tehát Jelentésemben egyszerű megoldásokat javaslok, egyszerű javaslatokat teszek, ezekről vitázhatunk, nyilván nem egységes a vélemény ezekkel kapcsolatban, de ezzel remélhetjük, hogy egyetértésre jutunk, mert fontos kérdésekről van szó. Az első ezek között a transzparencia kérdése, és az éves jelentéstétel szükségességének kérdése. A javaslatokban önök is jelezték, a tanulmányban is jelezték ezt. El kell mondanom, hogy egy kicsit félénk vagyok, szerény vagyok a javaslatomban, nem mondom, hogy éves jelentésre van szükség, nem mondom, hogy ezt hogyan kell elkészíteni. Önök a tanulmányban világosá tették, hogy nagy különbségek vannak, vannak olyan esetek, ahol egyes cégekre mutatnak ezek az alternatív vita rendezések, vannak általánosabb megközelítések. Meg kell nézni, hogy van-e szükség konkrét esetekre a tájékoztatás céljából. A második dolog, amit javaslok, láttuk, hogy a legtöbb esetnél ez a helyzet, hogy fontos az ingyenesség. Nem szabad itt össze-vissza beszélni, mindenki számára világos, hogy ö, fontos a ö, eljárások ingyenessége. Ez biztosítja, hogy gyors legyen az eljárás, és a fogyasztó bízzon benne. Nem azt mondom, hogy nem lenne szükségtelen valamilyen minimális díjra, hogy, hogy kizárjuk a rendszerrel való visszaélést. Az utolsó dolog, amivel befejezem, hogy fontos lenne a vita. Nagy kíváncsisággal várom a kollégák az árnyék jelentéstevők véleményét, hogy gazdagodjon ez a jelentés. Ami a mediátorokat illeti, és nagyon fontos, hogy ezek a mediátorok különböző területekről származzanak, a cégek részéről, a fogyasztókat képviseletében, és nagyon fontos a hozzáértés. Fontos, hogy azok, akik az alternatív vitarendezésben döntéseket hoznak, hozzáértő emberek legyenek. Ennek érdekében két javaslatot teszek. Az egyik, hogy legyen egy mediátori képzés. Tudom, hogy ez nem egyszerű, különösen a fogyasztói szervezetek esetében, akiknek pénzbe, időbe kerül, hogy ezt megszervezzék, de javaslatot teszek a finanszírozásra. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a minőséget, erre izó minőségbiztosítás ad lehetőséget. Fontos a pártatlanság. Az a tanulmányokban beszélnek a függetlenségről. Wallis asszony is maga a függetlenség szót használja. Legyünk világosak, a függetlenség egy kicsit erősebb szó, mint a pártatlanság. Ez azt jelenti, hogy a döntéshozónak valóban pártatlannak kell lennie, tehát függetlennek bizonyos távolságot kell tartania a felektől. A határokon átnyúló perekkel kapcsolatban ö, további vitára van szükség. Önök is azt mondják, hogy egy ö, határokon átnyúló rendszert kell felállítani. Ez egy kicsit összetett. Kérdezem, hogy nem ö, lenne jobb megoldás, hogy a klasszikus alternatív vitarendezési rendszert nyissuk meg a nemzetközi ügyek előtt. Az internet erre lehetőséget ad. Összegzésképpen hadd mondjam el, hogy számomra teljesen világos, hogy az alternatív vitarendezési eljárás ez hatékony és gyors, ez nem akadályozza egy hatékony és gyors jelentéstételi rendszert. A kettő együtt működhet. Van egy kis javaslatom is a megfogalmazással kapcsolatban talán lehetne javítani most az, hogy alternatív vitarendezés, ADR, ez nem különösebben ismert, ez a kifejezés a fogyasztók, az emberek számára. Nem tudják, hogy mi az, hogy alternatív, mivel kapcsolatban, mihez képest kínál alternatívát. Mondhatnánk például azt, hogy baráti vitarendezés, vagy mediáció, a cégek, a KKV-k számára ez világossá, világossá tenni, hogy pontosan miről van szó. Köszönöm, elnök úr. Well, thank you very much. Nagyon szépen köszönjük ezt az átfogó választ, és elolvastam a feljegyzéseit is, és nagyon jó, hogy a kutatás kiegészíti azt, amit mond. Elsősorban a kártát illetően az Annabel úr által mondott, hogy inkább a jogi eszköznek a, az eredményekre kellene koncentrálni, és látom, hogy az ön megközelítése ilyen. Nos, akkor halljuk az árnyék jelentéseveket. Májer úr, nem tudom, hogy ő akarja -e először, talán akkor először Weiler asszony is, hiszen ön e, a a legnagyobb részén nem volt itt, tehát akkor Weiler asszony először, és aztán Májer e, az úr, és aztán Fox úr és aztán összezárjuk, lezárjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, nem állnak olyan messze egymástól az álláspontok, ami az én frakciómat illeti is a jelentéstevőt, mégis lenne néhány kérdésünk. Azt hiszem, hogy a tanulmány is kimutatta, hogy az ADR, tehát az alternatív vitarendezés, ott, ahol ismert, ott, ahol bevezették azt, és ahol már egy ideje működik, nagyon nagy sikereket tud felmutatni. Gyors, rugalmas, költséghatékony megoldás nem feltétlenül nyilvános, de jól működik. Mindkét fél számára ez egy észszerű megoldás, mind a fogyasztók, mind a gazdasági szereplők számára. Az első kérdésem az, hogy vannak-e tapasztalatok a public to business területén? Németországban például számos alternatív vitarendezési eljárásra került sor, a közférában, ahol más formában is létezik ez az eljárás, tehát nem a consumer and business területén csupán, hanem public to business területén is. A második kérdésemet részben már megválaszolt, azt hiszem. A kérdés az, hogy szükség van-e egy jogalkotási javaslatra ezen a téren. Sokan, akikkel beszéltem, azt mondták, hogy talán egy keret szabályozás elegendő lenne a bizottság részéről. Nincs szükség szükségszerűen egy jogalkotási javaslatra. De talán mégis jogalkotási javaslatra is szükség lenne. Abban mindenképpen egyetértéke, hogy egyfajta alapra szükség van. A harmadik kérdésem pedig az, hogy elegendő-e a bizottság jelenlegi adatbankja? annak jelenlegi formájában. Még eddig nem tudtam utána nézni ennek a kérdésnek, de mindenképpen hasznos lenne bizonyos tagállamoktól összegyűjteni a legjobb gyakorlatot, de lehet, hogy az online megoldások területén többre van szükség. A, más, a következő kérdésem a jelentéstevőhöz szól. Egy jogalkotási javaslatot javasolt ön, egy időben azonban egy egységes európai kartát is kér. Számomra ez egyfajta ellentmondás. Egy egységes európai karta egy nagyon ambiciózus, nagyra törő fogalom, hogyha van egy ilyen kartánk, akkor Ebben már gyakorlatilag benne foglaltatik a jogalkotási javaslat. Nem vagyok biztos abban, hogy ezt jól értettem. Amit a kartánál javasolt, a függetlenség és a szakmai hozzáértés, teljesen egyetértek önnel. Szükség van standardokra, normákra, ez valóban így van. Ugyanakkor a pénzügyi függetlenség get szintén támogatni tudom a fogyasztók tekintetében is, ön azonban azt említette az imént, hogy az egész szempontjából az ingyenesség fontos. Hangsúlyoznunk kell, hogy a fogyasztók szempontjából kell ingyenesnek lennie ennek az eljárás, eljárásnak. A gazdasági szervezetek esetében azon pedig az ágazatok finanszírozzák ezt hozzájárulásuk révén. Nem szeretném, hogyha maga az állam finanszírozná sok esetben ezt a fajta vitarendezést, hogy például a bolgár kormány adott esetben térítse a költségeket. Azoknak, akiknek érdeke az alternatív vitarendezés, nekik kell viselniük a költségeket, és ez a gazdaság. Tehát ingyenes a fogyasztók számára, igen, de hát valakinek azért meg kell fizetni a költségeket. Nagyon fontosnak tartom az önkéntesség elvét, hogy a vitarendezés különböző szakaszaiban azt mondják a felek, nem jutunk tovább, nem tudunk konszenzusra jutni a tárgyalásban, ezért peres útra lépünk. Ezt a lehetőséget biztosítani kell mindkét fél számára. A minőségi címkét is említette. Számomra az európai címke egyfajta minőségi standardot teremt, de hát vannak itt összefüggések az Európai Kartával is, ezt talán részletesebben meg kell majd vizsgálni. Németországban egyébként egy olyan rendszerünk van, ahol a magánszféra és a közszféra jól működik egymással párhuzamosan. Németországban nagyon jól bevált a sok színűség, sokféleség, talán a mediátorok minőségét javítani lehetne, de összességében úgy gondolom, hogy nem egyetlen egy szervezet kell, hogy magára vállalja ezt a vitarendezési lehetőséget. A határokon átnyúló viták esetében egy koordinációs szervezet mindenképpen hasznos, de helyi szinten a sokféleséget tartom támogatandónak, és egy utolsó kérésem az elnökhöz. Ez a vita minden bizonyal nem csak az év végéig kísér majd bennünket, hanem még sokkal tovább, ezért talán lehetőséget lehetne teremteni arra, hogy a szakértők előadásait több nyelvre lefordítassuk, ha nem az egész tanulmányt, de legalább annak egy részét, vagy annak az összefoglalását érdemes volna lefordítatni. Köszönöm. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját az elnök. Nem. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos el kellett mennem egy nagyon fontos megbeszélésre, de a munkatársam itt van, és tájékoztat engem a részletekről. Néhány pontot említenék. Rosfor kolléga egy nagyon jó jelentés tervezetet készített, nagyon jó gondolatokat jegyzett fel, ezeket nagy mértékben támogatom én is úgy, mint az előttem szóló. Az ilyen eljárások ismerete tulajdonképpen az alfája és az omegája az egésznek, hiába hozunk döntést, hogyha a fogyasztók nem ismerik a lehetőséget. Látjuk ezt Németországban is. Sokszor maguk a bíróságok sem ismerik az eljárást, és nagyon nagy a tehetetlenség ennek következtében. Az információs kampányok ezzel is egyetértek, nagyon fontosak lennének, de az Európai Bizottság adatbankja túl összetett fogyasztókról van szó, nem feltétlenül fiatalokról, akik nagyon jól ismerik a számítógépeket, az internetet, és néhány kattintással hozzáférnek az információkhoz. Néhány kevés honlapra lenne szükség, több nyelven, amelyek néhány kattintással egyszerűen elérhetők. Tehát az egyszerű fogyasztókhoz kell igazítani ezt a lehetőséget, ezt a tájékoztatási lehetőséget. Második pont. Néhány fogalmat úgy gondolom konkrétabban kell meghatároznunk. Jogászként természetesen mindig fontosnak tartom, hogy a lehető legvilágosabb módon definiáljuk a fogalmakat, és hogy abból adódóan, hogy a saját definícióink miatt aztán mégiscsak bíróságra jutnak az ügyek, és aztán megkérdőjelezik a mi meghatározásainkat. Ilyen például a szakmai szervezetek fogalma, itt érdemes lenne egy kicsit differenciálni, pontosabban meghatározni ezt a fogalmat. A következő pont, teljesen egyetértek a pártatlanság, függetlenség és kompetencia kérdésében a jelentéstevővel, de a szakmai hozzáértés komp- kompetencia megszerzése, hiszen lehetőleg több, legnagyobb számú szakembert szeretnénk látni, kifizeti a képzést. A vállalatok fizetik-e ezt vagy az állam, de nyilvánvalóan a vállalatok mérete is szerepet játszik itt, hiszen egy kétszemélyes vállalat nem tudja ezt megfizetni. Úgy gondolom, hogy ezen a téren a definíció tehát a fogalom meghatározás és a kompetencia és a költségek összefüggéseit még egyszer mérlegelni kell. Ami az ingyenességet illeti, a vitarendezésben ezen is el kell még egyszer gondolkodnunk. Egyrészt fennáll a veszélye annak, hogyha valami teljesen ingyenes, akkor vagy nem ér semmit, vagy pedig visszaélnek vele, ez azt hiszem, hogy egy emberi alaptulajdonságra vezethető vissza. A kérdés az, hogy például egy 20-50 eurós küszöbet érdemese bevezetni, amelyet aztán visszafizetnek, hasonló módon, mint ahogyan az a bírósági eljárások esetében történik. Az ilyen eljárások költsége is nagyon magasra rúghatnak, hogyha például a mediátornak is be kell vonni egy szakértőt a tényállás megértése érdekében. Ilyen esetben tehát csak egy szakértővel folytatott megbeszélés útján oldható meg a vita. Az alapelv a államokban az, hogyha valaki megnyeri a pert, nem kell fizetnie, hogyha valaki elveszíti a pert, neki kell a költségeket viselnie. Ezt nyilvánvalóan nem tudjuk egy az egyben átvenni az alternatív vita rendezés esetében, ez világos. De az sem vállalható, hogy azt mondjuk, hogy a vállalatoknak kell megfizetniük a költségeket, függetlenül attól, hogy mekkora a vállalat, milyenek a költségek, hogyan zajlik a vitarendezés. Azt hiszem, itt is differenciálnunk kell, hiszen nem vállalható az, hogy egy középvállalkozó, aki ellen egy eljárás folyik, aki részt vesz ebben és együttműködik, aki azonban elveszíti a pert a végén, vagy a vitarendezési folyamat végén ő a vesztes, hogy akkor ő viselje a költségeket a körülményektől függetlenül. Tehát ez sem elfogadható, mindenképpen fontos, hogy részletesebben megvitatjuk az, vitassuk az ügyet, hiszen a vitarend, alternatív vitarendezés mindenki számára kedvező, és mindenki szeretné ezt elterjedve látni. Köszönöm szépen. Nos, akkor nézzük, hogy kik akarnak még hozzászólni. Um, Mr. Fox will be next because... lesz a következő, mert ő az LCR-nek az árnyék jelentéstevőbe. I... Ők is akarnak remélhetőleg rövid, összefogott hozzászólásokat tenni, ugyanis még van két másnapi rendi pont. Sorry, was, would come after Mr. És Fox úr után Tartafelidis úr jön, és aztán Rapti asszony is szeretne hozzászólni minél hosszabban szól hozzá, annál rövidebb ideje lesz a saját jelentésére. Tehát akkor gondolom összefogja a gondolatait. Fox úr következik tehát. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a bizottságnak ezt az érdekes eh, és tájékoztató jellegű előadást, és Rosfor úrnak is köszönöm a munkáját. A központi gondolata az, hogy legyen egy kor, karta, amely iránymutatást mutat. Ez egy megfelelő megoldás. Pragmatikus, hatékony és gyors rendszerről beszéltünk, és olyan, amely szabadon választható. És ezzel teljesen egyető élek. Értek. Meyer úrnak a költséggel kapcsolatos megjegyzése talán túlbecsülte a problémát. Ugyanis egy a működő ADR rendszer az üzleti vállalkozásoknak hasznos lesz. És az Egyesült Királyság tapasztalata ezt mutatja. Tehát ennek ingyenesnek kell lenni, különben a fogyasztók nem használják, és nem hiszem, hogy a rendszert túlterhelik majd a kicsinyes panaszokkal hogyha öt év múlva ez kialakul, akkor ha és az emberek az ADR-t használják, akkor nem a bíróságok rendszerét használják, és már ez is haszon lenne. Tehát ne vezessünk be már eleve költségeket, díjakat, amelyek a rendszer felhasználását megakadályozzák, tehát ingyenesen kellene a fogyasztóknak a rendelkezésre bocsátani, különben ez sosem fog elindulni. Van egy pont, ahol Roszfor úrral nem értek egyet, ez pedig a hármas bekezdése a jelentésének, amikor egy egy hatékony kollektív jogorvosati rendszerről beszél. Nem értek egyet ezzel, és Lapti asszony is tudja, hogy más véleményem van ezzel kapcsolatban, de majd később foglalkozunk ezzel. Kérem, hogy a, a, a, a titkárság vizsgálja meg a hármas bekezdést, mert az angol verziónak semmi értelme nincsen, a franciának van, tehát kérem szépen olvassák föl hangosan maguknak, és akkor láthatják, hogy semmi értelme nincsen. Se füle, se farka. Egyetértek Rochefort úrral, hogy a, rendszer, a nemzeti rendszereket össze kell hangolni a határokon átnyúló viták e- esetében, de kerüljük el, hogy egy újabb EU testületet állítsunk föl, e, és ezt az összehangolást minél e, könnyedebben kell elvégezni, például egy web, egy internetes oldal is elég lesz erre különböző nyelvekben. Tehát fölösleges a bürokrácia növelése és a rendszereknek a publicitását is arányossá kell tenni. Igen, a fogyasztóknak tudatossá kell tenni, hogy ez létezik, de a KKV-ket nem szabad túlterhelni a fölösleges költségekkel. Tudom, elnök úr, hogy az idő rövid, épp ezért csak megköszönöm Rosfor úrnak a munkáját. Elnök, köszönjük szépen, Fox úr. Az elején azt mondta, hogy a bizottságnak az előadását hallottuk, nem, nem, a konzultánsainktól hallottuk, tehát őket dicsérjük. Nos, Trendő Filipis úr. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και τους μελετητές για την παρουσίαση της μελέτης. Köszönöm szépen az előadóknak, a konzulenseknek és a jelentéstevőnek az előadását. Véleményünk szerint az alternatív vitarendezés fontos eszköze a fogyasztók védelmének. Természetesen ö, nehéz az európai fogyasztóknak, hogy számon tartsák ezt a sokféle rendszert, úgyhogy valamilyen modellt kell kidolgozni az alternatív vitarendezésre, és jobban fel kell hívni a figyelmet a leétőkre, mert az emberek nem túl gyakran veszik igénybe a gyakorlatban, mert nem szoktak hozzá. Biztosítanunk kell, hogy ö, kollektív jogorvoslattal is érhet, élhetnek a fogyasztók, és hogy a fogyasztók alacsony költséggel tudják az érdekeiket érvényesíteni a cégekkel, vállalatokkal szemben. Ez egyébként a termékek online és offline termékekkel kapcsolatos keresletet is növeli. Még nehéz hozzáférni az ilyen típusú mechanizmusokhoz. Az emberek úgy érzik, hogy nem kapnak megfelelő jogorvoslatot a létező rendszereken keresztül oda kell figyelnünk, hogy a bizottság növeli a fogyasztók érdekének a védelmét az Európai Unióban az ilyen jellegű rendszereken keresztül. Köszönöm. Jó, mondja az elnök, akkor Styler Juven Rapti kollégáktól tömör, rövid hozzászólást kérek, és akkor utána jelentéstevő kap, majd most Styler asszony következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevő munkáját és az előadásokat rövid leszek, hogyha megnézzük, hogy milyen országok ban élnek ezzel, hogy Németországban 302, Bulgáriában nulla, ez önmagában érdekes. Az Egyesült Királyságban a pénzügyi ombudsman 1300 ügyet kapott, Hogyha megnézzük ezeket a különböző rendszereket, hogy hogyan működnek, Nehéz persze összehasonlítani a különböző joghatóságokat, különböző jogi rendszereket, de a legfőbb három téma a 36. oldalon olvasható. Nagyon érdekes, hogyha látjuk, hogy az Egyesült Királyságban a PayPal-lel kapcsolatban fordulnak a hatósághoz elsősorban. Nagyon hasznosak ezek a példák, azt illetően, hogy a határon átnyúló tevékenységgel mit kell célozni. Fox úr is említette, hogy az Egyesült Királyságban a költségek kérdését, Mayer úr is beszélt erről, Nagyon fontos, hogy a lakosság legszegényebb rétege ne szenvedjen diszkriminációt, és ők is megfelelő jogorvoslathoz jussanak. Köszönöm, elnök úr. Monsieur le Président. E, elnök úr. A, mindenki számára ö, előnyös, hogyha tárgyalásos úton gyorsabban, olcsóban lehet rendezni ezeket a jogvitákat és így végül nem konfrontálódnak a felek, amiben mindig van egy vesztes és egy nyertes. Ennek a filozófiájával mindannyian egyetértünk. Négy-öt kérdésem lenne, gyors kérdésem Rosfor úrhoz. Első, bevallom, hogy nem nagyon értem az egyes és hatos bekezdés ö, megfogalmazását. Most vagy egy jogalkotási javaslat van, vagy pedig egy kár, karta. A kettő között összefüggés nem értem. Második, a minőség kérdése. Milyen ö, szempontok, milyen ellenőrzés biztosítja a minőséget? Harmadik kérdés, ezek a tárgyalásos ö, ö, módszer és a kollektív jogorvoslat között mi a, az összefüggés? A kollektív jogorvoslat a végső eszköz kell, hogy legyen, miután ö, a tárgyalásos módszer nem vezetett eredményre. Hogyha most szeretnénk a mediáció közvetítés jelentőségét növelni, akkor ennek kudarca esetén kell csak a további eszközökhez folyamodni. A negyedik, a vállalatok felelősségének növelése Tájékoztatni kell a fogyasztókat e jogorvoslati lehetőségekről, és nem csak a kereskedelem területén és a közhatóságok területén. És végül nagyon fontosnak tartom én is az ingyenességeket, hogy lendületet adjunk ennek a megoldásnak, ehhez ingyenessé kell tenni. Köszönöm. Repti asszony. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο γιατί νόμιζα ότι οι δύο εκθέσεις συζητούνται μαζί. Úgy vélem, úgy gondoltam, hogy ezt a két jelentést együtt fogjuk megvitatni. Az, azt hiszem, hogy akkor most én nem és mondok semmit, hanem majd az én jelentésem bemutatása kapcsán beszélek erről is. Hát külön fogjuk megvitatni az ön jelentését, mondja az elnök. Rendben. Akkor, akkor folytatom, mondja Rapti asszony. Hát arra gondoltam, hogy az alternatív vitarendezés és a kollektív jogos voslat valóban összefügg, ezért gondoltam, hogy együtt lehet a két jelentést megvitatni, de hát amit ön mond, az is jogos, valóban külön lehet választani a két kérdést. Most jövök egy meghallgatásról a jogi bizottság kezdeményezésére történt ez a vita, a kollektív jogorvoslatról volt szó, a kollektív jogorvoslat és az alternatív vitarendezés összefügg számos ponton. Zsuvá úr korábban említette, hogy a kollektív jogorvoslatot meddig lehet elvinni, és hol válik el az alternatív vitarendezéstől. Éppen erről is szó volt ezen a ö, meghallgatáson. A véleményem szerint az alternatív vitarendezés ingyenessége valóban segít. Mayer úr azonban ö, említette, hogy ha az emberek valamit ingyen kapnak, akkor hajlamosak lebecsülni úgy gondolják, hogy nincs értéke, vagy kevésbé értékes. Tehát, hogyha valami ingyenes, az valóban segítség a fogyasztók számára, különösen azok számára, akik nem engedhetnék meg maguknak különben ezt a megoldást. Az alternatív vitarendezés nagyon hasznos mechanizmusnak tartom. Ugyanakkor az a véleményem, hogy ahhoz, hogy ezt előmozdítsuk, szükség van a kollektív jogorvoslatra, és látom, hogy az elnök úr egy kicsit nyugtalanná válik, izgágává válik, úgyhogy majd a itt be is fejezem. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor Russzó asszonynak adok szót. Elnézést kérek, hogy nincs olyan sok időnk, de egy pár dologra tud re- reflektálni, utána pedig Alabel úr, aztán pedig ismét Rosfó úr kap majd szót, úgyhogy először Russzó asszony. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek, mert nincs sok időnk. Én is köszönöm Alavel úrnak a bemutatót. Ez a jelentés arra a munkára épült, amelyet a Szankó főigazgatóság számára már tavaly végeztek. Ezt az elemzést mélyíti, gazdagítja tovább. Támogatjuk a jelentés következtetéseit, különösen azt illetően, hogy egy EU-s jogi eszközre van szükség, mind a nemzeti, mind a határokon átnyúló alternatív vitarendezés tekintetében. És most miut ez követően rögtön rátérek Rosfor úr jelentésére. Köszönöm szépen a, a munkáját. A véleménytervezet tervezet meg, megfelelő alapokat teremt a bizottság munkájához. Egy irányelvre irányuló javaslatot fogunk kidolgozni az alternatív vitarendezés tekintetében. Hát most, hogy ez mikor lesz kész, most nincs könnyű dolgom, hiszen megvalósíthatónak kell lennie, reálisnak kell lennie ez az irányelv javaslat a tagállamokban meglévő tapasztalatokra épít majd. Szeretnénk majd a létező hézagokat megszüntetni, mind a földrajzi, mind az ágazati hézagokat, joghézagokat. és teljes mértékben egyetértünk itt azzal, amit a jelentéstevő mondott, ami pedig a, az alternatív vitarendezési kartát illeti. Valóban lehet egy ilyen karta kidolgozásán elgondolkodni, ez egy jogi eszköz lenne, e- ennek az lenne az előnye, hogy az alternatív vitarendezés elveit is felsorolhatnánk itt. Ami az elveket illeti, teljes mértékben egyetértünk azzal, azokkal, amelyek a jelentésben olvasható, tehát az ingyenesség a fogyasztók számára, és Mayer úr és Weiler úr és Repti asszony véleményét is szem előtt tartjuk. Az fontos garantálni az ingyenességet a fogyasztók számára, de lehet, hogy egy díjat mégis, egy alacsony díjat mégis, szimbolikus díjat le, lehet kérni, hogy valóban a komolyságát biztosíthassuk ezeknek az eljárásoknak. Rosfor úr jelentése hangsúlyozza, és mi is úgy véljük, hogy a fogyasztó védelmi fogyasztói kérdésekre kell korlátozni ezt az alternatív megoldást. Javaslatunkban is ez fog majd szerepelni, ami az online és a határon átnyúló kérdéseket illeti, teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy legyen egy internet portál, egy platform, és egyetértek Fox úr javaslatával is, mely szerint nem új struktúrát kell európai szinten kidolgozni, amely felülírja vagy hozzá kiegészíti a nemzetközi, a nemzeti rendszert, illetve az online vitarendezési platformnak is olyannak kell lennie, amely kapcsolódik a nemzeti rendszerhez. Tehát kidolgozzuk ezt a, úgy dolgozzuk ki ezt a rendszert, hogy a létező pozitív nemzeti tapasztalatokra építsen az. és hogy a fogyasztók számára egy egységes belépési pontot biztosítsunk az eljárás megindításához. Egyetértünk Rosfor ebben tehát és amint említettem, a bizottság egy rendelet alkotásra irányuló javaslatot fog elfogadni az online ügyekkel kapcsolatban és az alternatív vitarendezéssel kapcsolatban. Nagyon fontos a tájékoztatás kérdése is, megfelelő rendelkezéseket, jogi szabályokat kell hozni a fogyasztók tájékoztatása érdekében. A ö, mi adatbázisunk tulajdonképpen csak egy regiszter, ennél megfelelőbb tájékoztatást kell kidolgozni a fogyasztók számára. Ami pedig a kollektív jogorvoslatit illeti, Fox úr, Zsuven úr, Trantapialis úr és Rapti asszony megjegyzéseit figyelembe fogjuk venni, és a további vitákra is oda fogunk figyelni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy eh, felvázolta, hogy milyen kérdésekkel foglalkoznak. Látjuk, hogy a stratégiai munka mennyire fontos a dolgok jelenlegi állásában. A jogi bizottság is egy véleményt fogalmaz mert ezzel kapcsolatban, de a fogyasztóvédelmi aspektusok számunkra lesznek a fontosak, és Rosfor úr bizonyára ezeket kiemeli majd, amikor a vélemény, mi véleményünk eljut a jogi bizottsághoz. Álabádi úrnak van -e konkrét válasza valamihez, mielőtt Rosfor úrnak megáldom itt a szó? Igen, csak röviden szeretnék néhány kérdésre reagálni. Az első kérdés az volt, hogy az üzleti ADR rendszerekről fogla, rendszerekkel foglalkoztunk-e? Nem, nem volt feladatunk. Aztán a bizottságnak az adatbázisa nagyon fontos, hogy ez az adatbázis, adatbázis nem elsősorban a fogyasztókra ö, ö, koncentrál, de nem tudjuk, hogy ezt egy központi weboldalnak kell megtenni, vagy nemzetinek. Aztán az ADR rendszereknek a normái. Amikor 2009-ben az bizottság számára, és most foglalkozunk ezzel a kérdéssel, az ombudsmeneknek a kompetenciája nagyon fontos. Vannak olyan rendszerek, amelyek jól működnek, és vannak normák is a bizottságnak az ajánlásai között. A legfontosabb kérdés az, hogy ezek a normák nem nagyon gyakorlatiasak, tehát az ADR rendszerek nem tudják, hogy ezeket az ajánlásokat felhasználni vagy nem, mert eléggé absztrakt módon vannak megfogalmazva, épp ezért gyakorlati útmutatásra szükség lenni. Aztán a a kutatási kompetenciáknak a kérdése az nem tartozott bele a mi kompetenciákba. Aztán a költségek kérdése nyilvánvalóan különböző módjai vannak ezzel foglalkozni, és megvannak az ellene és mellette szóló érvek mindegyik rendszeren esetében. Fontos az, hogy biztosítókok legyenek mindegyik rendszerrel. Nos, a, még egy utolsó megjegyzés mivel említette, hogy mi egy jogi eszköz szükségességét látjuk. Három kérdést kell megválaszolni. Az, hogy vannak-e fontos kérdések a fogyasztók számára, igen a válasz. Aztán, hogy az ADR jó eszköze, igen, a végleges válasz az, hogy igen. A harmadik kérdés, hogy az ADR fejlődik-e majd magától azért, hogy a fogyasztó egy másik tagállamban is találjon ADR rendszert, és azt látjuk, hogy az utóbbi tíz év tapasztalatai azt mutatják, hogy ez csak akkor történik meg, hogyha van rá jogszabály. Rosfor úr. Sajnos Gyorsan, elnök úr, két-három megjegyzésem lenne. Először is köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és a kollégáknak a megjegyzéseket, mert ezek nagyon konstruktívak voltak. Nyilvánvalóan figyelembe fogom ezeket venni. Három kérdés emelkedik ki a vitából, a, kérdé, a költségek kérdése, a, hogy legyen-e irányelv, vagy pedig legyen-e kollektív jogorvoslat. A, a költségeket illetően csatlakozom Fox úrhoz. Az ingyenesség teszi lehet lehetővé, hogy ezt valóban felhasználják. Az ADR-nek az előnye az, hogy a fogyasztó ne menjen el a bírósághoz. Franciaországban, hogyha a bírósághoz fordul az ember, az ingyenes, teljesen ingyenes. Tehát, hogyha az ADR-t még akkor is, hogyha enyhe költségekkel vezetjük be, akkor az emberek továbbra is a bírósághoz fognak fordulni. Tehát pontosan az ellenkező eredményt írjuk el. Tehát 1500 euró alatt ingyenesen tehetik ezt meg. Tehát nem azt akarjuk ezzel most elérni, hogy újra az bírósághoz forduljanak az emberek. A másik kérdés, a karta vagy az irányelv kérdése. Én irányelvet javasoltam. Vannak, akik egyetértenek vele, vannak, akik nem. Nem látok ellentmondást a kartával ha van egy karta, amely jól működik a mediátoroknál, akkor miért ne lehetne használni? Tehát a karta egy olyan dolog, amely ahogy a bizottság képviselő is mondta, e, egy olyan dolog, amely fejlődik, tehát amely lehetővé teszi, hogy konkrétabb legyen. A harmadik a, a kollektív jogorvoslat kérdése. Két megjegyzésem lenne. Az ADR-ek gyakran azok egyéni e, peres ügyek és akkor vannak olyanok, amelyek kollektívek. Tehát két különböző területről van szó. Az egyéni peres ügyek, azok nyilván nem úgy történnek, mint a kollektív jogorvaslatok. Másik megjegyzésem, nem akarjuk most az ADR-t a kollektív jogorvoslattal szembeállítani. Hogyha jól megy az ADR, és nem működik jól a kollektív jogorvoslat, akkor nyilván ez előzött kell alkalmazni. Tehát nem azért akarjuk az ádért bevezetni, hogy a kollektív jogorvoslatot ne tegyük lehetővé. Tehát egyetértek Zsuven kollégával, hogy a kollektív jogorvoslat az a legvégső megoldás legyen, hogyha az ADR nem vékedik. És ne köverjük össze az egyéni és a kollektív jogorvoslatokat. Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, hogy az előadás és a vélemények azok nagyon jól áttekintette az egész problémát. Jó, tehát akkor Rosfor úr, július 19-e a módosítók benyújtása, augusztus 31-én vizsgáljuk meg, és aztán a jogi bizottságba kerül, és ott is nyilvánvalóan erősen védeni fogja ezeket. Jós, akkor kedves kollégák, mivel késlekedünk itt, tehát kifutunk az időből, szeretném megköszönni a konzultánsoknak is ezt a kitűnő jelentést, és bizonyára lettek volna válaszaik más kérdésekre is, de önnel sajnos nem volt rá több idő. Mindenesetre köszönjük az egész csapatnak a munkáját. Most pedig legfeljebb 20 percet tölthetünk Rapti asszony jelentésével, de a nyári szünet után nyilván foglalkozott. Zsuven, Kreitzmann, Fox, Kammer úr nincs itt, Franzen asszony sincs itt. Trianti Filidis kolléga itt van, tehát ő is hozzá akar szólni. Tehát 12-re le kéne zárnunk, mert aztán a bizottság egy hatásvizsgálatot mutat be, és lehet, hogy vitára nem lesz idő, de hát akkor az előadást meg kell tartani, nem később, mint 12 óra. Tehát akkor Rapti asszonynak azt mondom, hogy minél továbban beszél, annál kevesebb idő jut az árnyék jelentéstevőinek. Tehát ezt ön dönti el, hogy hogyan tegye ezt. Minden esetre most akkor kap alkalmat arra, hogy bemutassa az árnyék, a, a jelentést. Jó, értem, amit mondani akar, tehát gyors leszek. Először is teljességgel egyetértek a Rosfor úr és ezt támogatom végül pedig, vagy második megjegyzésem, hogy a már megjévő keret az Európai Unióban azt jelenti, hogy a fogyasztók és a KKV-k kártérítést károkat szenvednek el, de nem kapják meg a megfelelő kártérítést. Aztán úgy látom, hogy jó lenne, hogyha a bizottság egy jogalkotási kezdeményezéssel lépne elő. És negyedik megjegyzésem, hangsúlyozni szeretném, hogy ösztönöznünk kell, ha lehetséges, a korai vitarendezést, hiszen a bíróságos fordulásnak a legutolsó lehetőségnek kell lenni. Végül pedig támogatom a bíróság szerepének elismerését, amikor arról kell dönteni, hogy befogadható-e egy követelés, vagy nem. És a képviseletet és a bíróságnak kell eldönteni és a fogyasztóknak a védelme is nagyon fontos. Két megjegyzésem lenne még a meghallgatással kapcsolatban. Tehát a jogi bizottság a kollektív jogorvoslata kapcsolatban tartott egy meghallgatást. Minden nagyon világossá vált, és pedig azt, hogy azt akarjuk biztosítani, hogy ne azt az állapotot hozzuk létre, mint amilyen az Egyesült Államokban van. Az összes politikai erő és a bizottság nyitottan áll hozzá ehhez a kérdéshez. A bizottság nem azt a benyomást keltette, hogy melyik megoldást akarja. Persze Almonia és Deli biztosokkal működünk együtt, de Reding asszonynak, asszonyé a végső szó. Tehát az év végére egy közleményt akarnak előkészíteni. Minden esetre úgy értem, úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha felolvasnám az Európai Igazságügyi Fórum képviselőinek a véleményét. Angolul a következőt. Az egyéni és kollektív jogorvoslat, amely az ADR-re eh, épül, amelyet az állami hatóságok eh, eh, kiegészítenek, és a bíróságok döntenek. Tegyük lehetővé ezzel kapcsolatban, hogy ezt a modellt elfogadjuk, olyan modellként, amely legjobban megfelel a nemzeti eh, igazságügyi rendszernek. Köszönöm itt a vége. Köszönjük szépen, Rapti asszony, ezt a világos eh, előadást, és különösen az utolsó megjegyzését, amely nagyon érdekes volt. Most akkor nézzük Zsüven úr, Kreutzmann úr és Fox urak. Elnök úr, eh, Rapti asszony, hogyha európai kollektív jogorvoslatot akarunk, akkor ott a fogyasztókat akarjuk védelni, de ne felejtsük el az vállalkozásokat sem. Az Európai Unióban már vannak tagállamok, amelynek, amelyeknek megvan a kollektív jogrendezési jogszabálya, amely amely trójai faló lehet a különböző visszaélések számára. Itt van az amerikai példa. Tehát a forum shopping, tehát hogy körbejárnak, hogy melyik a legjobb fórum, az nem lehetséges. Nos, akkor vegyek néha, vegyek néhány példát a hatály. A vélemény tervezete nyilvánvalóan a fogyasztókra koncentrál, de egy bizonyos részben az állampolgár kifejezést használja, vagy polgár számáját. Tehát nem tudom, hogy egyszer a fogyasztót, aztán az állampolgárt. Aztán utal a szakmai vállalkozásokra is, amelyek áldozatok. Nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy a kollektív jogorvoslatban bele akarja venni a vállalkozásokat is, ami érdekes, de egy új dolog. A másik kérdés, az alapvető vita kérdés, az opt-in és az opt-out kérdése, tehát hogy valaki csatlakozik-e a rendszerhez, vagy ki lép belőle. Tehát szeretném, hogy mi a világos álláspontja hogyha el akarjuk kerülni az amerikai visszaéléseket, akkor szükség lenne arra, hogy világosan az opt-in mellett tegyük le a voksunkat. A harmadik kérdés a finanszírozás kérdése. Nyilvánvalóan ez egy alapvető kérdés a visszaélések területén elsősorban a harmadik felek által történő finanszírozás, amely lehetséges az Egyesült Államokban, amely lehetővé teszi a visszaéléseket a korrektív jogorvoslatoknál, tehát hogy harmadik felek számára indítanak kollektív rendszer jogorvaslatot, épp azért, hogy ők is részesei lehessenek, lehessenek ennek. Nos, a negyedik megjegyzésem, amelyre nem utal, és szerintem a módosítókban kellene, ez pedig a, a vesztes fizet elve és akkor még vannak a fogyasztói szervezeteknek a képviseleté. Nem lehetne ebben a dokumentumban említeni olyan kritériumokat is, amely elismeri az európai szinten a fogyasztói szervezeteknek a képviseletét. És a mediáció, közvetítés és a kollektív jogorvoslat terén a mediációt nem hangsúlyozta eleggé, hiszen szerintem a kollektív jogorvoslatnak az utolsó lehetőségként kell jelentkeznie, hogyha, nem, hogyha kudarcot val a mediáció. És végül pedig érdeklődéssel láttam a büntető kártérítést, amelyet hát nem lenne szab, el, elfogadni az európai szinten, mert ez pontosan megint csak visszaélésekre ad lehetőséget. A módosítókat örömmel fogjuk megfogalmazni, és kollektív erőfeszítést teszünk ezek számára. Kreutzmann. Kreutzmann úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szinte minden támogatni tudok, amit az előttem szóló elmondott az egész probléma körről, úgyhogy ezt nem is szeretném megismételni. A kolléganő azt mondta, consumers don't get what they don't get. Ez természetesen nem így van. Azokban a tagállamokban vannak tagállamok, ahol már létezik a kollektív jogorvoslat, és vannak különböző jogrendek is nyilvánvalóan. Amikor a fogyasztó védelemről vitáztunk, láttuk, hogy nagyon nehéz a különböző jogi kultúrákat, jogrendeket egyetlen egy irányelvel összefoglalni, mindegyiknek eleget tenni általa. Németországban, Strapti asszonynak mondom, egy magas szintű individuális vitarendezési kultúra létezik, kevesen fordulnak bírósághoz. Az összes Németországban 2009-ben tárgyalt peres ügy 21%-a kevesebb mint 300 euró értékű, ez azt jelenti, hogy az állampolgárainknak minden lehetősége megvan arra, hogy a jogaikkal éljenek, és itt nem kell feltétlenül elé, előírni egy alternatív jogorvoslati lehetőséget. Hogyha megnyitjuk Pandora szelencéjét, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülhetünk, és Biztosan sok módosító indítvány érkezik az önjelentéséhez, mert nem gondolom, hogy ezzel a jelentéssel megoldható a probléma. Ön a végén azt mondta, fits with the national system, idézve az Európai Bizottságot. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk valamit a nemzeti struktúrák fölé helyezni, hogy az összhangba hozza azokat egymással, és ez nem fog sikerülni, mert különbözőek a struktúrák. A meghallgatás alkalmával értesültünk például arról, hogy Olaszországban, mielőtt valaki kollektív jogorvoslattal szeretne élni, egy alternatív jogorvoslati eljárásban kell részt vennie, ez tehát az előző, azt megelőző lépés. Nos, Weiler asszony rázza a fejét, de láthatja, hogy más-más struktúrák érvényesülnek a különböző tagállamokban, és nem hiszem, hogy az angolok, ahol létezik a kollektív jogorvoslat lehetősége, egy német rendszerhez akarnának visszatérni. Malcolm Harbour bólogat. Éppen ezért tehát mindent meg kellene hagynunk úgy, ahogy van, meg kell próbálnunk az embereknek a határokon átnyúló esetekben több lehetőséget biztosítani, és meg kell hagyni mindenkit abban a jogrendben, amelyben jelenleg van. És ezen túlmenően csak támogatni tudom azt, amit a kollégák mondtak. Köszönöm. Fox úrnak is van véleménye ezzel kapcsolatban, azt hiszem. Valóban köszönöm, elnök úr. Köszönöm Rapti asszonynak a, a munkáját ezzel a véleménnyel kapcsolatban. Az első hozzászólásomból a kollégák már tudják, hogy szerintem a bizottság javaslata tévedés. Attól tartok, hogy ugyanoda jutunk, mint a fogyasztói jogokról szóló irányelvekkel, évekig kínlódunk vele, nem tudunk megállapodásra jutni a tanácsa és a parlament között, úgyhogy a legjobb tanácsa, amit adhatok, hogy hagyjuk a fenébe, nem fog működni, iszonyú sok időt, munkát pazarlunk, olyasmire, ami három-négy év múlva olyan kompromisszumhoz vezet, ami senkinek nem fog tetszeni, most mondjunk le róla. Ö, feltételezve azonban, Rapti asszony, hogy ön és a bizottság mégsem mond le erről, akkor a következő tanácsom következik. Nézzük meg a 9, 10, 11, 12-es bekezdés. Erős biztosítékokat kérnek a visszaélésre lehetőséget adó perekkel kapcsolatban, ezzel egyetértek, de önök azok, akik a leginkább ösztönözik, ösztönzik ezzel, hogy jelentős kártérítést próbáljanak elérni a kollektív vitarendezés révén, kollektív jogorvoslat révén, és ugyanúgy, mint minden bürokratikus szervezet, ez a rendszer is csak növekedni fog. Azt javaslom, hogy közös elveket próbáljanak megfogalmazni amelyeket a különböző szervezeteknek szem előtt kell tartania, ők szerte Európában nálunk van egy rendszer, ahol a bíró engedélyére van szükség. Minden tagállamnak magának kell lennie egy létre kell hozni a rendszert kollektív jogorvoslatra, de hagyjuk az adott államokra, hogy a saját jogi rendszerük hagyományai alapján kialakítsák ezt. Akkor talán valami hasznosat elérnek. De hogyha ennél többet akarnak, akkor csak bajt ö, okoznak vele. Köszönöm, Fox úr, mondja az elnök. Weiler asszony, egy rövid megjegyzést, aztán ismét Russo asszony, és ismét Rapti asszony. Nagyon rövid leszek, mert ez a vita nem új. Nem új keletű. Tudjuk, hogy újra és újra ugyanazokat az érveket hozzák fel a résztvevők, pro és kontra. Úgy gondolom megérett az idő, miután 5-8 évet folytattunk vitával erről a politikai témáról, és végezetül még csak annyit mondanék, hogy a gazdasági, politikai kultúra Európában egyre inkább hasonlatossá válik a különböző tagállamokban. Vannak dolgok, amelyeket átveszünk más tagállamoktól, sok mindent vettünk el skandináv államoktól. Spanyolországban például az antidiszkriminációs intézkedések teljesen ismeretlenek voltak. Tehát a kultúra egyre hasonlatosabbá válik, de egy dolog világos, semmit nem kell átvennünk Amerikától. Számos politikai intézkedés olyan rend, és rendszer van, amit nem Amerikától vettünk át, és ebben az esetben, a kollektív jogorvoslat esetében, mert ő bizonyos érdekek ellene szólnak, itt most jön az az érv, hogy Amerikától veszünk át valamit. Amerika nem példakép az Európai Unió számára, nekünk megvannak a saját példaképeink. Right, um... Rendben más nem kíván hozzászólni, akkor Russzó asszonynak adom a szót, hogy röviden hozzóljon hozzá, aztán majd Rapti asszony lezárhatja a vitát. Köszönöm, elnök úr, mondja Russzó asszony. Dali úr május 26-án és Reding asszony május 25-én felszólt ezzel kapcsolatban, és azt mondták, hogy a konzultáció eredményeit vizsgálja a bizottság, úgyhogy most nem tudok hozzászólni az elhangzottakhoz. A Júri Bizottságban a ma délelőtti meghallgatáson elhangzott, hogy visszatérünk még erre a kérdésre, és eldöntjük, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Köszönöm Rabti asszonynak a jelentést, az elvégzett munkáját, hogy igyekezett egy konkrét megoldást felvázolni. Zsuven és Véder kollégák hozzászólásával kapcsolatban a bizottság a saját hatáskörében mindent megtesz, ami szükséges annak érdekében, hogy elkerülhessük a rendszerre való visszaérést, és biz megfelelő biztosítékokat igyekszünk majd megfogalmazni. Ami Kreuzmann és Fox urak hozzászólását illeti, ahogy a konzultáció során is elhangzott, amit a bizottság tesz, ez mindent a tagállamok jogi rendszerének tiszteletben tartásával teszi. EU, Európai Uniós szinten tiszteletben tartjuk a tagállamok jogrendszerét. Köszönöm tehát a munkájukat, és továbbra is szorosan együttműködünk, és az év végén egy közleményt fogunk bemutatni a parlament előtt összefüggésben az Európai Parlament saját kezdeményezési jelentésének elfogadásában. Köszönöm, Rosszó asszony, és az, köszönöm a ma előtti munkáját, Rapti asszony. Hát most akkor mit mondjak? Hol is kezdjem? Van egy kérdésem. Hát önök is, önök már régóta itt vannak, én elég új vagyok itt a, ebben a parlamentben. Nem tudom, most mi vagyok? Én vagyok a piroska az erdőben? És nem látom, hogy mi van a fa mögött? Mi leselkedik rám? Most, hát akkor kezdjem, kezdeném Fox úr hozzászólásával. Teljesen világosá tette a kezdetektől fogva, a legelső vitán már elmondta, hogy a kollektív jogorvoslatból köszönöm, nem kérek, és ezzel ennek vége ami Zsuven urat illeti, hát ő egy kis reményre jogosít fel, és Kreutzmann úr hozzászólása is. Azonban, ami a mai hozzászólásuk eltért a korábbiaktól. Úgyhogy teljesen őszinte szeretnék lenni, és világos. Hát nagyon ö, zavarba hoztak ezek a különböző vélemények. Én nem vagyok olyan ö, ember, aki könnyen feladja a dolgokat. Egy kicsit provokatív vagyok. Szeretek szembenézni a dolgokkal. Most nézzük akkor a, ezt a jelentést. Ez hát ez elég könnyű súlyú vélemény. De az, hogy ezt az eredményt elérjem, konfrontálódnom kellett másokkal, saját magammal, a szocialista csoporttal, a szocialista frakcióval. Úgyhogy szeretném, hogyha ezt most meghallgatnák, amit mondok, és utána eltennék az agyuk egyik kis rekeszébe, Ebben a véleményben szeretem volna nyitva hagyni a dolgokat, hogy meg lehessen vitatni, amennyire lehetséges, hiszen véleményem szerint, hogyha valamiről hosszasan vitázunk, mint most itt, akkor elkövetkezik az a pont, ahol, ahol egyszerűen megérnek a dolgok. Nem tudom, hogy talán túl ambiciózus vagyok, vagy álmodozó lennék. Itt most ennek az érési folyamatnak még csak az elején tartok, és ezért, Zsuven úr, direkt nem beszéltem az optim vagy az optív kérdéséről, mert itt most egy véleményt írok. Nem mondom azt, hogy hölgyeim és uraim, én az opta utat támogatom, és vége. Akkor mi, mi értelme van a vitának? Én nyitottan szeretnék fordulni ez a kérdéshez. Csak néhány ötletet vázoltam itt fel, az a, az elv, hogy vitassuk meg, ami a fogyasztót illeti, a fogyasztót vagy az állampolgárt. Ne kergessünk illúziókat, minden állampolgár egyben fogyasztó is. És ennek három része van. Említették a vállalkozások kérdését, és amikor korábban felszóltam ezzel kapcsolatban Görögországban, elmondtam, hogy a gazdaságunk gerincét a KKV-k alkotják, ezért természetesen odafigyelek rájuk. Európában ugyan ez a helyzet, az a KKV-k alkotják a gazdaság gerincét, ugyanakkor ők egyben egyéni fogyasztók is, és ugyan akkor itt vannak a nagy vállalkozások. Amikor a fogyasztókról beszélünk, minthogyha nem vennénk észre, hogy amikor valamit megvásárolnak, például mondjuk vesznek egy mobilt, akkor emögött az illető mögött, a fogyasztó mögött ö, ott lehet valaki, aki ö, a piroság elé viszi a Nokiát és tönkre teszi. Jó, mondjuk ez egy kicsit túlzás, de nem ezt a magatartást kell követnünk. Sok cég sok munkahelyet teremt, több ezer embert foglalkoztat. Nem szeretném, hogyha kár érné ezeket a cégeket, mert akkor a nyereségük csökken, akkor nem fognak tudni működni. Aztán az embereket el kell bocsátaniuk. Most egy kicsit szélsőséges példát említettem, hogy megértessem magamat, de tényleg őszintén mondom, hogy teljesen nyitott vagyok, hogy valamilyen konszenzusra jussunk. Szeretném, hogyha jó konszenzus születne. Hogyha semmit nem akarunk kezügyben tenni, akkor az egésznek nem látom értelmét az egész vitának. Akkor nincs értelme folytatni a vitát. Szerintem igenis el tudunk érni valamit. Szerintem igenis meg tudjuk vitatni ezt a kérdést. Ezért nem gondolom, hogy az opt-in vagy az opt-out kérdése a legfontosabb itt. Ez egy vélemény, nem egy jelentés. Nem gondolom, hogy itt most a pártpolitikát kellene képviselni. És a mai meghallgatás, amelyet a jogi bizottság szervezett, valóban nagyon különböző hangulat alakult ki ott ezen a meghallgatáson, ezt szeretném hangsúlyozni. Minden fél világosan jelezte, hogy szeretné megvitatni ezt a kérdést, és a központi kérdésekre szeretne koncentrálni, itt Európa központjában, nem pedig a periférián szeretne ezzel foglalkozni az vállalkozások számára és általában Európa számára és a politikai rendszer, kontinensünk politikai rendszere számára is lényeges ez, hiszen ne feledkezzünk meg arról, hogy igenis van konfliktus Európa és az Egyesült Államok között, és továbbra is lesz ilyen konfliktus. Ugyanakkor nálunk is vannak agyak, nálunk is vannak emberek, megvan az intellektuális kapacitás, hogy, közze, hogy tovább lépjünk. Köszönöm a türelmét, elnök úr, be is fejezem. Én is köszönöm ezt a szenvedélyes választ, nagyon értékes volt. Ön a bizottság jelentés tevője, és hogyha továbbra is együtt működik az árnyék jelentéstevőkkel, biztos valami hasznos eredményre jutnak. Július 19-én 9-éig kérem a módosításokat benyújtani, és 10, szeptember 19-én lesz a szavazás. Ez ügyben biztos vagyok abban, hogy ö, még nagyon érdekes vitákat folytathatunk le addig a témában az ön részvételével. Nyáron mindenki nyugodtan átgondolhatja a kérdést, és majd a szabadság után akkor visszatérünk rá. Van most még egy fontos javaslat, amit meg kell vitatnunk. A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelszerződésekkel kapcsolatban. Ezt a jogi bizottsággal közösen vizsgáljuk ezt a kérdést. Ez a kapcsolat egy kicsit problematikus, jeleznem kell önöknek, hiszen különösen a fogyasztói hitelről szóló irányelvre gondolva, nagyon problematikus ez a munkakapcsolat. Az IMKO és a másik szakbizottság között. De hát mégiscsak kell valamit kezdenünk ezzel a javaslattal. hát mi amellett vagyunk, hogy megfelelőképpen vizsgáljuk meg ezt a hatástanulmányt, ami előttünk van, és ez a maradék 20-25 percünk feladata. Itt most az a cél, hogy megfelelő kontextust teremtsünk a vitához. Filip Pelé úr, ha jól tudom, ő, ő fogja ezt a bemutatót megtartani. Itt vannak a diák. Kérdezem önt, hogy 10 percben meg tudná tartani ezt az előadást? Hogy aztán a lényegre rátérhessünk, mert itt van a jelentéstevő, aztán itt van Vanok úr, Kreuzmann úr itt van, Fox úr és itt van. Úgyhogy kezdjük el a munkát a hatástanulmány bemutatásával, Pelé úr. Itt vannak a diák, és akkor meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok a lehető leggyorsabban végigmenni ezen. Hát három, harminc per- perccel számoltam, úgyhogy kicsit nehéz lesz tíz percbe sűríteni. Ami a jogalkotási öm, javaslatokat illeti, ami egy irányelv javasla, irányelvre ö, irányul, a, a, március 31-én hallottunk erről, Hát kiterjedt konzultációkat folytattunk zöld könyvet készítettünk, majd fehér könyvet 2007-ben, majd hatástanulmányt, nyilvános konzultációt. A parlament, más intézmények, szakbizottságok fontos véleményeket fogadtak el, kiterjedt konzultációt folytattunk kormányokkal, szakértői csoportokkal, hatá- költséghatás tanul, hatékonyság tanulmányt készítettünk, szakértői csoportokkal, az iparral és a fogyasztókkal. Lényeg az, hogy ezek az anyagok mind hoz, rendelkezésre állnak a bizottság honlapján, hogyha érdekli önöket. Tehát nyilvánosak. Nézzük a gazdasági kontextus, ez a, a maga a probléma, az EU piac, Ton ugyanaz a nehézség, mint az Egyesült Államokban, a hit, jelzálog hitel piacon a felelőtlen hitelezés miatt. A fogyasztók eladósodottsága 10%-kal nőtt, minden tagállamokban nehézség adódott, és növekedtek az árverezések, a kényszereladások. Az irányelvre irányuló jogalkotás javaslat mellett a bizottság kiadott egy anyagot, amely további adatokkal szolgál a kényszereladásokkal kapcsolatban. A felelőtlen hitelezés és kölcsönfelvétel mutatja például Lettországban a hitelek és Romániában a jelzálog hitelek 90%-át euróban vették fel de nem csak az új tagállamokban, hanem Ausztriában is például 38% a, a, ezeknek a hiteleknek 30 ö, svájci frankban volt. Hát ez nehézséget okoz a hitelfelvevők számára. Írországban és az Egyesült Királyságban, például Franciaországban, Németországban a 2000-es évek elején nagyon magas volt az LTV és az LTI arány. Hát ezt a problémát több minden súlyosbította, a piacok nehézségei, a piacok kudarcai, oka ennek az aszimmetrikus információ ezeken a piacokon. Általában a hitelnyújtók jobban informáltak, mint a ö, kölcsönzők mint a hitelnyújtók, viszont a hitelfelvevők a saját pénzügyi helyzetüket illetően jobban informáltak, mint a hitelnyújtók. Persze itt az érdekek egymással ellentétesek. A hajlamos a hitelfelvevő még egy jelzálogot felvenni, amit már nem tud visszafizetni maguk a termékek se teljesen megfelelők, és a ö, felmérés, a hitelfelmérés értékelése megfelelő. A felügyelet se teljesen megfelelő, és ö, a szabályozással is problémák vannak. a feltételek nem kiegyensúlyozottak, és ezért a döntőbíroskodásban is ez nehézségeket okoz. Európai szinten nagyon eltérő a kép, különböző feltételeket figyelhetünk meg, különbözőek a szabályozások, a nemzeti gyakorlat, de semmilyen specifikus szabályozás nem vonatkozott a jelzálog hitelekre és az ezzel kapcsolatos reklámozásra. létező szabályozásokat terjesztettek egyes tagállamokban a hitel, hitelezésre ugyanakkor nem teljesen megfelelő módon. A pénzügyi ismeretek hiányossága is kiváltotta ezt a problémát, főleg Spanyolországban, Franciaországban alacsony jövedelmű rétegek voltak képesek ilyen hitelekhez hozzájutni. Mi a főigazgatóságnál dolgozunk azon, hogy a pénzügyi ismereteket bővítsük. Az Egyesült Királyságban jobban kiterjedtebb ez a probléma, további kiváltó tényezők, a halál, vállás, stb., hát ami az életben előfordul. Hat konkrét problémát vizsgáltunk meg, például, hogy az ö, reklámok nem voltak összehasonlíthatóak, nem voltak teljesek, nem voltak világosak, és ez főleg az alacsony jövedelmű háztartásokat érintett. Például Lengyelországban 0%-os ajánlatok voltak, Magyarországon voltak olyan helyzetek, ahol a lehet, volt ajánlata a lehető legalacsonyabb arányra, de ez nem volt hozzáférhető a fogyasztók számára. Tehát ezek nem voltak, az információk nem voltak összehasonlíthatóak, elégségesek. A módszertan és a költség alap az éves arányok számítására nem állt rendelkezésre, nagyon különböző a jelzálog termékek esetében, de az európai standardizált információs lap nem állt rendelkezésre, és a közvetítőknek fizetendő díj is jelentős különbséget mutatott. A tanácsnyújtás nem, fog meg, nem volt megfelelő számos esetben. A tanácsadó díjazása és megkérdőjelezhető volt. Voltak olyan tagállamok, ahol megfelelő szabályozás volt a tanács nyújtásra. Itt a fogyasztók könnyebben hozzáfértek a megfelelő tanácshoz. Például pénzügyi ombudsman, ombudsman is segíthetett a fogyasztóknak. Normál esetekben a fogyasztók számára lehetőséget jelentett a hitelek leírása, de az érdekkonfliktus továbbra is problémát okoz, hiszen a hitelnyújtó nem jut megfelelő információhoz a hitelfelvető felvevőről a megfelelő adatbázisok hiánya miatt. Azt is megfigyeltük, hogy a felügyeleti regisztrációs rendszerek sem voltak hatékonyak. 20 tagállamban a közvetítés esetében nincsen regisztrációs kötelezettség. Azt is megfigyeltük, hogy szakmai követelményeket kell megfogalmazni. Mert például az Egyesült Királyságban amikor van ilyen, persze itt is voltak hátralékok, nem teljesítések, de a javaslatunkban még egy ennek a növelésére teszünk javaslatot. hat tagállamban nincs ilyen regisztrációs kötelezettség, tehát nagy az eltérés, ami a következményeket jelenti, makrogazdasági következmények, az egész gazdaságra spillover hatás figyelhető meg, a hitelnyújtók fizetőképességének rontása az egész gazdasági környezetet rontja, és a a programok a kormányoknak is kormányokra is hatással van, például Lettországban, más országokban a kormányoknak kell segítséget nyújtani, és a fogyasztónak is kárt okoznak ezek a termékek. A határokon átnyúló hitelnyújtási tevékenységet is károsítja ez. Pilar úr, attól arra kell kérnem önt, hogy egy kicsit ö, ö, gyorsabban, ö, illetve a lényegre koncentrálj. Nézzük akkor 9-es diát a különböző szakpolitikákat illetően. Biztos vagyok benne, hogy az irányelv számára a lehető megfogalmazás az, hogy konkrét szabályok lesz, legyenek a tartalmat és a formátumot illetően a hirdetési anyagokban. Aztán a szerződéskötés előtti tájékoztatást illetően aztán a THM-et illetően, amelyet a fogyasztói irányelve is megfogalmazt. Aztán vannak különböző elven alapuló iránymutatások, és hogy a hitelnyújtának meg kell tagadni a hitelt, hogyha negatív ez a felmérés, és megfelelő információt kell biztosítani. Aztán vannak évek a hogy a tagállamoknak kell a feltételeket megállapítani, és olyan feltételeket kell létrehozni, amely nem ássa alá a feltételeket. Nos, aztán fogyol, most fontos, hogy a közvetítőknek is egy útlevelet vezessenek be. A költségeket az átlagos óra költségek szerint alapján számítják ki. Nyilvánvalóan fontos az ipar számára a személyzetnek a képzése is, aztán a megfelelési költségek, és nyilvánvalóan amikor a végrehajtási és a felügyeleti időszakra térünk, azoknak is meg lesznek a költségei. Néha az emberek úgy érzik, hogy bizonyos körülmények között az alacsony jövedelmű fogyasztóknak korlátozza a lehetőséget, ugyanakkor szerintem az eladósodást akadályozza meg, és inkább megfelelő szociális lakhatási politikára van szükség. Azt hiszem, hogy túl hosszú voltam, nem tudom, hogy itt megálljunk-e. A, az előnyöket illetően talán jól tájékozott becsésekre van szükség, mint bonyolult matematikai számításokra számunkra évente 1,9 millió hasznot jelent, ez és itt látják a számokat, amelyek mik a folytatólagos költségek, és mi a tiszta haszon. Nyilvánvalóan a pénzügyi stabilitás az is egy tiszta haszon. Az arányosságot illetően általában a hatásvizsgálat megfelelően vizsgálta a különböző szakpolitikai lehetőségeket, ezért javasoltuk, hogy inkább irányelv legyen, mint önszabályozás. Mert ez nem lett volna arányos. Összefoglalásként nem akarom, hogy most ezt végsorolja, mert az elnök, hát ismerjük a tartalmát, hiszen nekünk is ez a feladatunk. Tehát akkor eh, össze akarta foglalni még, vagy nem? Az összefoglalás az, hogy irányelvet eh, javaslunk a hatásvizsgálat, az 30 eh, oldal és 300 oldal melléklet, amit nyilvánosan hozzáférhetővé tettünk a honlapunkon. Elnök, azt hiszem, hogy több mindenre is rávilogított és az ECON bizottság is foglalkozik egyszer, és ők azért akartak velünk együttműködni, mert úgy gondolták, hogy a jelzálog piacnak a pénzügyi felügyeletét fogjuk együtt megvalósítani. Ön épp ezért nagyon érdekes gondolatokat vetett itt föl, amelyeket mi is majd itt képviselhetünk de gondolom, hogy ugyanilyen előadást tartott volna az Ekon bizottságban, hiszen a javaslatnak olyan aspektit aspektusait tekintette át, amelyeket nekünk még majd az EKON bizottsággal át kell tekintenünk. Nos, rövid idő maradt a kérdésekre, és nem akarunk mindig a tolmácsok jó indulatára támaszkodni, hiszen már tegnap este is túlfutottunk. Tehát rövid megjegyzéseket fognak adni a, a kollégák. De minden amikor részletesen megvizsgáljuk a dokumentumot, elsősorban a költségeket illetően, Úgyhogy lesz, lesz mit olvasni a tengerparton, a strandon. Nos, Lechner úr szól hozzá. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves Malcolm, én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak az előadásért. Szeretnék még egy dolgot hozzáfűzni. A helyzet, és ezt a bizottság a bevezetőjében le is írta, nagyon különböző a tagállamokban, ami a problémákat illeti. Éppen ezért nehézségbe ütközünk, hogyha egy horizontális irányelvvel szeretnénk ezeket megoldani. Jogszabályok révén sem tudjuk majd elérni, hogy minden hitelt megfelelően törlesszenek a fogyasztók, de mégis üdvözlöm a bizottság megközelítését abban a tekintetben, hogy viszonylag visszafogott volt, összevetve más javaslatokkal, hiszen a piacok integrációjának lehetősége nagyon korlátozott ebben az esetben. Azonban az illetékesség miatt, elnök úr, szeretnék mondani néhány dolgot a kollégáknak, akik lehet, hogy nem tudnak erről. Az Ekon szakbizottsággal folytatott tárgyalások viszonylag nehezen zajlottak, hogy óvatosan fogalmazzak. Ahogyan elmondta az elnök úr, az Ekon úgy gondolja, hogy az Ekon felelős a pénzügyekért és mindenért, ami pénzügyekkel összefügg. Nyilvánvalóan ez így is van de azért én azt mondanám, hogy minden összefügg a fogyasztóvédelemmel, ami a pénzügyekkel összefügg. Ilyen értelemben egy kicsit bosszantónak tartom, hogy még nem sikerült megállapodásra jutni abban, hogy legalábbis megosztozzunk az illetékességben sok-sok kérdésben az ekonnal. Nem akarok most itt konkrét példákba bocsátkozni, de itt-ott lemondanék az IMCO kizárólagos illetékességéről, más kérdésekben azonban nem mondok le, mondanék le az megosztott illetékességről, hiszen nem látom be, hogy miért tennénk ezt. Érdemes volna ezt az elnökök értekezletén is megemlíteni, hiszen nem látom okát annak, hogy miért kellene a jelentéstevőknek állandóan ütköztetni az érveiket két órán keresztül. Nem a jelentéstevői hiúságomról van itt szó, ezzel én nem is foglalkozom, hanem hát a kollégák és a szakbizottság ütemtervét is érinti mindez, és idejét. Közvetlenül a nyári szünet után elkészítem jelentésemet, nagyjából már előkészítettem azt, és akkor majd látjuk, hogyan alakul a helyzet, de nagyon fontosnak tartanám, hogy itt a szakbizottságon belül a kollégák is el tudják mondani a véleményüket a témával kapcsolatosan. Nagyon sok problémát kell megbeszélnünk, főként ami a megfogalmazást és a kérdésfelvetéseket illeti. Tehát erre időre van szükségünk. Ami tájékoztatásul mondom, hát jelenleg az a terv áll fenn, hogy október 5-éig egy tervezetet terjesztek elő, és november végén aztán majd szavazunk. Hogyha tartani tudjuk az ütemtervet. Én személy szerint nem értem, hogy a parlament miért helyezi magát ilyen nagy nyomás alá, ami a határidőket illeti, de hát ez a, az ezzel foglalkozó kollégák problémája, akik ezzel foglalkozni szeretnének, és akiknek véleményem szerint foglalkozniuk is kell ezzel. Ennyit szerettem volna mondani az illetékesség kérdéséről. És még egy dolog, ahol osztozunk az illetékességben, a hatáskörben az Ekonnal, ez az ügyrend szerint egyébként is azt jelenti, hogy az Ekoni az utolsó szó ezekben a kérdésekben, csak azért, hogy mindenki világosan lássa a helyzetet. Én nem látom be, hogy ott, ahol együtt vagyunk felelősek egy-egy témáért, hogy ott akkor miért ütközünk nehézségekbe. Kérném a titkárságot is, hogy ami a közös illetékességet illeti nézen utána ezeknek a kérdéseknek. Egyébként legutóbb is már állást foglaltam ezzel kapcsolatosan, azt hiszem, hogy túl kifutnánk az időbe, hogyha most még a tartalmi kérdésekre is rákérné, rátérnék. Önnek van még hozzátenni valója? Gyorsan. Én várom az irányelvnek az első változatát. Amikor a bizottság képviselője a tájékoztatási aszimetriáról beszél, eh, Szeretném tudni, hogy most kikre érti ezt a bankokra és a hitelintézetekre, akiket nem tájékoztatnak eléggé a hitelt igénylőkről, vagy pedig a fogyasztókról, akiket rosszul tájékoztattak. Ezt két irányban is lehet értelmezni. Fontos, hogy a a fogyasztókat tájékoztassuk, de amikor hitelt nyújtunk, akkor a bankok és a hitelintézeteket kell tájékoztatni, ugyanis Európában attól függően, hogy melyik országról beszélünk, különbözők teljesen ezek a százalékok. Azt hiszem Franciaországban 60 százalékról van szó, Spanyolországban 120 százalékról a hiteleknél. Tehát azt hiszem, hogy épp ezért szólni kell a kockázatokat ebben az ágazatban, az árakat illetően. Köszönöm. Fox úr. Elnök úr. Én szeretném látni a részletes eh, hatásvizsgálatot ott a tengerparton, miközben eh, a lábamat lógatom. Nos, tehát eh, annyit mondanék a bizottságnak, hogy látom, hogy összeadták a költségeket, és hogyha a végső összkeze, a megmagasabbat nézem, az 950 millió költséges, költség, és a haszon az egy másik szám. Tehát ez azt jelenti, hogy többet kerül, többe kerül, mint ami hasznot hoz. Tehát épp ezért akarom a hatástanulmánynak a részleteit gondosan átvizsgálni, mert túl olyan sok tapasztalatunk van, amely az EU, azt itt mutatja, hogy az EU szabályzatok nagyon sokszor többe kerülnek, mint amennyi hasznot hoznak. Tehát óvatosak leszünk. Nos, akkor úgy zárnám le az ülést, hogy szeretném megköszönni meg mindenkinek, aki itt maradt a végéig, hiszen ez még egy vitának az eleje, messze vagyunk még a végével. Nos, szerintem Bolzon asszonynak és nekem össze kell ülnünk, mielőtt az Ekon bizottsághoz kerül ez a dolog, és azt hiszem, hogy a mi szentünkön meg tudjuk oldani a kérdést, de mindenesetre a bizottság javaslatát illetően most már világosabban látjuk a a helyzetet, tehát hogy kié a felelősség a fogyasztói kérdéseket illetően. Mindenesetre a meglévő szabályoknak a e, e, az alkalmazása a fogyasztói hitel irányelvvel kapcsolatos e, ennek a bizottságnak is, és másfél évvel ezelőtt hallottunk már a bizottságtól, és nagyon sajnálom, hogy nem foglalkoztunk vele tovább, hiszen nagyon költséghatékony megoldás lett volna. Talán hogyha akkor megvizsgáltuk volna a költsége oldalt, és most figyelembe vesszük ezt a jelentést, akkor láthatjuk, hogy előrelépést jelent, ami a mi bizottságunk munkájának is köszönhető. Nyilvánvalóan az ECON bizottsággal való kapcsolatunk azt jelenti, hogy a szakértelemnek a monopóliumával mi rendelkezünk, és ez azt jelenti, hogy Porzon asszony és én ez, ebben egyet ülthetnünk, de érthetünk, de ugyanakkor Lechner úrban bízunk, eh, hogy foglalkozzon a kérdésnek a mechanizmusával. Minden esetre nagyon hasznos volt ez az előadás, épp ezért szeretném megköszönni a bizottságnak, ezt, és Palai úrnak is megköszönni, hogy eljött, és elnézést kérek, hogy kevés idő maradt arra, hogy részleteiben megvizsgáljuk ezt a kérdést, de lehet, hogy épp ezért máskor még majd visszahívjuk önt. Végül pedig az ütemtervet illetően, hogyha még a fogyasztói aspektusokkal foglalkoznunk kell, akkor nyilván egy másfajta ütemtervet kell kialakítanunk nem hiszem, hogy a tanács nagyon akarná előrevinni ezt az ügyet, és volt, vannak olyan tagállamok is, akiket nem túlságosan izgat ez az egész kérdés. Tehát összefoglalásként ö, idézném Pollen úrta, aki azt mondta az előadásában, hogy a lehetséges előnyök, mint például a határokon átnyúló haszon is, az ott a legalsó részén szerepel a listának. Pedig szükség van egy európai irányelvre a jelzáloghitel piacra, jelzálog piacra. Itt a fogyasztóknak a védelméről van szó, épp ezért a mi pozíciónkat ez megerősíti tehát újból meg kell vizsgálni az ön adatait, számadatait, hogy vajon nem a fogyasztói irányelv lenne a legmegfelelőbb és legköltséghatékonyabb megoldás, tehát a fogyasztóvédelmi irányelv. Tehát szeretnék mindenkinek, szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt, és köszönjük a tálmácsoknak is, hogy egy, itt maradtak még egy pár percig, e, és emlékeztetni szeretnék arra, hogy három órakor találkozunk az online játékok e, e, belső piacon való jelenlétéről beszélünk, és Fox úr szerepel újból, és szeretném eh, köszönni mindenki, megkérni mindenkit, hogy 15-20-kor itt legyen, mert a lengyel miniszterelnök helyettes is eljön addigra. Nos, köszönöm, és mindenkinek jó étvágyat kívánok!